Okay. Dear, dear, dear ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, Nansen úr, annak ellenére, hogy vannak még itt üres székek, elkezdenénk az ülésünket. Szóval annak dacára, hogy néhány ületlen ülés akad itt a teremben webstreamingen vagyunk, felveszik az ülésünket, úgyhogy követni is lehet, hogy mi hangzik itt el. 5 perccel elmúlt egyébként, és 9 óra, úgyhogy kezdjük el. Első napi rendi pontunk. Magának a napi rendnek az elfogadása. Csak körülnézek, hogy van-e észrevétel. Úgy tűnik, hogy nincsen észrevétel, ellenvetés, tehát kérem, hogy fogadják el a december 18-ai, a január 22-ai, február 11-e és 24-e üléseinknek a jegyzőkönyvét is. Hogyha nincs észrevételük, akkor feltételezem, hogy elfogadtuk az előző ülések jegyzőkönyvét. Hübner asszony nevében elnöki közleményeket szeretnék közölni. Ő majd később érkezik. Pontosabban a bejelenteni való annyi, hogy jelen pillanatban még nincs mit bejelenteni. És ezzel rátérünk a lényegi pontra. Külső tanulmány a regi részéről, a gazdasági válság által az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójára gyakorolt hatásról. Ez egy olyan tanulmány, amely még nem bír végleges jóváhagyással, de szeretnénk az eredményeket számba venni. és úgy gondolom, hogy a leghelyén valóbb, hogyha meghallgatunk erről egy előadást, azután pedig eszmecserét tartunk. Simone Millió asszonynak adom át a szót, aki kifejti a tanulmány tartalmát. So basically, does... Tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy bemutathassam a tanulmány tartalmát. Egyelőre még nem végleges a szöveg, a gazdasági válság hatásairól szól ez a tanulmány. Először is egy kis hátteret szeretnék ismertetni. Tulajdonképpen mennyiség és minőségi megállapításaink vannak, aztán azzal is foglalkozunk, hogy a kohéziós eh, alap hogyan reagált a válságra. Mi történt közben itt? Elugrott a prezentációnak az ábrája. 2008-ban kezdődött a válság és még mindig érezteti a hatását, ahogy tudjuk. Nagyon súlyos hatásokkal járt a válság. 2009-ben a GDP 4%-kal esett vissza, a, az ipari termelés 20%-kal. Úgyhogy 2008-ban még az Európai Bizottság beindította a kilábalási, helyreállási tervet. A kohéziós politika komoly szerepet kapott a válság hatásainak az enyhítésében. De vizsgálat tárgyát képezi, hogy a tagállamokban, illetve a régiókban hogyan fejtette ki a hatását az eszközrendszer. A tanulmányunk célja az volt, hogy mennyiségi jelleggel felmérjük a válság hatását a gazdasági, szociális, illetve területi dimenzióban, és a kohéziós politika hatását értékeljük. Két fő fázisra osztható a válság. Az egyik 2008-ban kezdődött ami a, magánadóság válság néven említhető, amiből államadóság válság lett. A magánadóság rész gyártási, építési, illetve pénzügyi válság területekre hozható fel régiók szerint eltérő jelleggel. Hogyha a magánadóságválság első fázisát nézzük, akkor a gyártás területén főleg az ipari régiókat sújtotta. Például az északi országok, az Egyesült Királyság, illetve a keleti országok némely ipari régiói aztán Írország, Észak-Olaszország, Közép-Ausztria és Dél-Németország került a válság hatása alá. A világméretű kereslet nem tudta rugalmasan ellensúlyozni a termelés szűkülését, úgyhogy a tagállamokat a Baltikumban, Írországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és a földközi tenger térségében sújtották ezek a jelenségek. Végül pedig a pénzügyi szektorra térnék rá. Itt főképp a fővárosok voltak érintettek, ott volt a legerősebb a hatás. Ebből a magán adósságválságból lett az államadósságválság, Aminek a jellemzői a következők. Ezek jól ismertek. Adóbevétel, kiesés, a közpénzek szűkülése, illetve a kamatok emelkedése az állami hitelek esetében. Ezekből a jelenségekből adódott, hogy megszorításokat kellett alkalmazni. Mi így értelmeztük a válságot, és igyekeztünk meghatározni az úgynevezett transmissziós csatornákat, vagyis annak a mechanizmusát, hogy hogyan lett nemzeti szintű a magánszintű válságból. Itt elsősorban a hitel szűke, illetve a hazai keresletnek a szűkülése jelent meg. Miután felmértük a nemzeti, illetve a szubnacionális szintnek a történéseit, megvizsgáltuk, hogy hogyan tudtak a régiók megküzdeni a válsággal, megbírkózni a válság jelenségekkel. Egyes régiókban jobban, rosszabbul sikerült a válság sok hatását átvészelni. Itt három dimenziót határoztunk meg, az ágazatok, az emberi erőforrások, illetve a különböző szaktudási területek mennyiségi értelemben arra összpontosítottunk, hogy hogyan lehetne összekapcsolni a transmissziós áttételi tényezőket, illetve a reziliencia, a megküzdési tényezőket egymással. Mérehatóbb minőségi elemzést is végeztünk interjúk segítségével. Itt a mennyiségi megállapításokat foglalnám röviden össze. Három fő megállapításunk volt. Egyrészt az észak-dél együttműködés, illetve különbségek kerültek górcső alá, és itt a válság és a recesszió kapcsán különböző témaköröket elemeztünk. A lefutatott adatmodellek azt mutatják, hogy az észak-dél megfogalmazás nem írja le kellőképpen a válság kibontakozását. Itt inkább egy centrum-periféria modell működhet. A periférien volt a legsúlyosabb a válság, a központot kevésbé érintette a válság. Németország, Lengyelország, illetve Szlovákia és a Cseh köztársaság volt kevésbé érintett, a periférián viszont Írországban, Spanyolországban, Olaszországban, eh, Ciprus, Görögország, Litvánia, Észtország eh, perifériális körben sokkal inkább dühöngött a válság. Tehát még országokon belül is komoly különbségeket tapasztaltunk, például Görögország volt egy ilyen eset azután a válság előtti gazdasági állapot és a válság utáni hatások összehasonlítása következett. Nyolc változót határoztunk meg a gazdasági, szociális, illetve területi dimenzióban. Ebből négy ö, gazdasági volt, a vállalkozás, a strukturális felépítés, azután a munkaerőpiac és a területi dimenzió, a különböző irányítás, illetve kormányzati struktúrák dimenziójában vizsgáltuk az eseményeket. A válság előtt és utáni állapotokat összevetve azt tapasztaltuk, hogy megvan a korreláció a válság jelenségével. Ami a rezilienciát illeti, az ellenálló képesség a humán tőkében, illetve a különböző innovációs és elosztási folyamatokban érhető tetten. A 2008 utáni gazdasági válságban, gazdasági hatásokban a humántőkét nem tudtuk beazonosítani, ugyanakkor ez csak a rövid táv miatt lehet így, véljük, mert hosszú távon a humántőkének és az innovációnak valóban megvan a szerepe. Ami pedig a második területet illeti, ott négy tagállamot, Lengyelországot, Bulgáriát, Olaszországot és Németországot választottunk ki. Rajtuk vizsgáltuk, hogy hogyan hatott a válság. Két-két régiót választottunk ki Lengyelországban, két konvergencia régiót, Olaszországban szintén Basilikát és kampányát, és Németországban pedig Bajorországot és Észak-Rajna Vesztfáliát Bulgáriában pedig szintén két régiót választottunk ki. Ezekről gyűjtöttünk be minden elérhető információt, hogy vizsgáljuk a regionális variánsokat. Az interjúk alapján elkészített minőségi megállapítások a következők. Olaszország tökéletesen illeszkedett az elemzési keretünkbe. A válság a magánadósságból átment egy államadóság válságszintre, és kezdetben kiegyenlítő hatása volt a válságnak. Az északi régiókat sújtotta kezdetben a válság, de az észak sokkal hamarabb talpra is állt, mint a déli régiók, amelyek még most is válságjelenségeket mutatnak. Németországban 2008-ban ütött be a válság első hulláma, és aztán a helyreállás is nagyon gyors ütemben lefolyt, főleg mert nem EU piacokra exportált Németország az innováció és a humántőke, a reziliencia komoly tényezőjeként segítette Németország helyzetét. Sokkal magasabban alakult, mint az EU átlaga a válság előtti állapottal összevetve. Lengyelország pedig a fejlett gazdaságokhoz képest más képet mutat, mert ott az intézmények az amerikai ingatlan hitelválság hatásait kevésbé szenvedte meg. Németország, Lengyelországban nagy a belső piac, úgyhogy az exportnak kevésbé volt kitéve. Aztán a zlotyinak a gyengülése jelent meg, a kormány adókat csökkentett, hogy növelje a belföldi keresletet. Tehát mindennek összességében az volt a hatása, hogy Lengyelország a válságot jól vészelt át. Az utolsó tanulmányozott országunk pedig Bulgária, amely egy nagyon hasznos példának bizonyult a harmadik változónk megfigyelése során a területi dimenzióban. Bulgáriában a figyelmünk a határon átnyúló programra irányult, a teritoriális területi kohézió területét vizsgáltuk, és a kohéziós politika hatását. Bulgária a kereskedelmi partnerek állapotától igen erősen függ, tehát egyrészt az export és közvetlen befektetés, valamint a gyártás, a reálgazdaság általános visszaesésének a hatásait szenvedte meg. Tehát nagyon nagy mértékben egybevágott a máshol tapasztaltakkal a bolgárválság helyzet, ugyanakkor a pénzügyi szektor ott meglehetősen új még, fiatal még, tehát viszonylag jól átvészelte a helyzetet. Két fő következtetés adódott a válság hatások alapján. Egyrészt a kohéziós politikát átalakították, hogy megfeleljenek a válság hatásainak, és elsősorban a felvételi kapacitást, illetve a közpénzek felhasználását segítették. A kohéziós politika a beruházások fenntartását szolgálta. Ez kiderült az adatokból és az interjúkból is a különböző tagállamokban. Minden megkérdezett egyetértett azzal, hogy a kohéziós politika alapvető szerepet töltött be a beruházások szinten tartásában, különösen olyan országokban, ahol erősebb volt ez a dimenzió. Aztán a kohéziós politika másik fő hatása az volt, hogy az eszkalációt, a válság súlyosbodását megelőzte a gazdaságban és a társadalomban. A olasz, illetve a lengyel két tanulmányozott régióra is igaz ez. Kétféleképpen kellett átalakítani a kohéziós politikát, hogy megfeleljen a válság okozta kihívásoknak. Először is a hosszú távú fejlesztési célokról rövid távra kellett összpontosítani. Ez logikus, hiszen a kohéziós politika a közvetlen válság okozta igényekre kellett, hogy reagáljon. Ez meg is történt, viszont ez azzal járt, hogy a hosszabb távú fejlesztésű, fejlesztési szempontok háttérbe szorultak. Az európai forrásfelhasználás szintén ezt erősítette. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika tulajdonképpen az egyébként beruházandó forrásokat helyettesítő eszközé vált. Aztán a válságra reagálva, a másik módosítás az volt, hogy a lehető legegyszerűbb helyreállási célokat építették be. Társfinanszírozási igények jelentek meg, főleg a vállalkozások, illetve az önkormányzatok részéről. Ez lett a fő probléma. A társfinanszírozást tehát meg kellett oldani, hogy ne maradjanak le a lehetőségekről a vállalkozások és az önkormányzatok. A kohéziós politika közös választ talált a konvergencia régiókban adott reakció eltért a fejlesztési régióktól a konvergencia régiókban minél gyorsabban igyekeztek felhasználni a forrásokat. És ugyanakkor a stratégia az irányítási szinten változott, de a célkitűzésekben nem. Tehát azok a régiók, amelyek a konvergencia területre tartoznak, a kohéziós politika segítségével széles körű gazdaságfejlesztési kérdéseket tudtak kezelni. Tehát a stratégia ebben az értelemben nem változott. A versenyképességi régiókban viszont a kohéziós politika kevésbé tűnik relevánsnak a válságkezelésben. Főleg, mert a versenyképességi régiókban apró problémákkal foglalkoztak a különböző projektek, és nem nagy kiterjedésű ügyekkel. Ahogy a német eset mutatja például, ott az volt a cél a fejlesztésekben, hogy az ellenálló képességet növeljék és a válságot visszaszorítsák ezáltal. Aztán a területi dimenziót vizsgálva, Bulgáriáról említettem, hogy a határon átnyúló programot vizsgáltuk, itt három sajátosság volt, kevesebb a forrás, más területekkel összevetve, illetve a struktúrális alapokhoz képest. Másodszorban központosított rendszerben használják fel a forrásokat, ami megnehezíti a rugalmas reagálást a helyi kihívásokra. A harmadik problémakör pedig az, hogy a határon átnyúló program a helyi lakosság igényeit igyekszik kezelni. Úgyhogy itt nem volt szükség változtatásra. Levonva a következtetéseket a tanulmányunk alapján, ami világosan kibontakozik, a mennyiségi jellemzésekből, hogy a jövőbeni kohéziós politika földrajzi különbségeket is kell, hogy tudjon kezelni, teljesítmény különbségeket a régiók között. Másodszorban heterogén kép bontakozik ki a régiók válság utáni helyreállását tekintve. Úgyhogy figyelembe kell venni a következőt, és az európai helyreállási tervnek is a szerves része. Rugalmas megközelítésre van szükség, de emellett szükség van arra is, hogy valamiféle elszámoltathatóságról gondoskodjunk. Mert túl sok módosítás az lecsökkenti az elszámoltathatóságot. Aztán a kohéziós politika jövőbeni módosításaiban tekintetbe kell venni a puha, illetve a kemény kimeneti eredmények közötti különbségeket. Mi a kemény eredményekkel foglalkoztunk elsősorban, a GDP-vel, foglalkoztatási rátával, illetve munkanélküliségi számokkal, és kevésbé figyeltünk oda a puha kimeneti eredményekre. De ezek legalább annyira fontosak. Sőt, időnként ezek készítik elő, vezetik be a kemény kimeneti eredményeket. Tehát nagyobb figyelmet kellene, hogy kapjanak. A harmadik következtetésünk az volt, hogy ahol reagált a kohéziós politika a válságra, ott a három, az ESA, az ERFA, illetve a kohéziós alapok, mint három forrás összhangban tudtak fellépni és érvényesülni. Tehát egyrészt a strukturális alapok, és a másik oldalon az EU eszközrendszer hatékony együttműködése segíthet a válságból való kilábalásban. Ezek a fő megállapításaink. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen az előadást. Tehát ezt az előadást ideiglenes jelleggel mutatták be, hiszen még folyik a munka, ezzel kapcsolatban. Most pedig lehetőséget szeretnék adni a képviselőknek, hogy hozzászóljanak. Tessék, öné a szó. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Két dolgot hangsúlyoznék az elemzésükkel kapcsolatban. Kérem, hogy önök is figyeljenek itt a teremben. Önök hárman. A, az oldal elején egy gazdasági kilábalási programra utalnak. Ennek a programnak az eredményéről azonban nem beszélnek. És a kohéziós politika ezek szerint helytelen, hiszen 6 milliárd eurónál kevesebb pénzről van szó, szóval ezt az elején nem költötték el, és tehát 5,6 milliárdról beszélünk. Ezt a pénzt nem kohéziós célokra használták fel, hanem energiaprojektekre, információtechnológiai és közlekedési projektekre. 2014 márciusában vagyunk. Többször kérdeztük a, kértük a bizottságot, hogy számoljanak be arról, hogy ezeket a terveket hogyan hagyják, ha, hajtják végre. 2013. decemberében. Nem kell N plusz 2-ről, hanem plusz 3-ról beszélünk már. Hogyan hajtották végre ezeket a terveket? Önök az elemzésüket erre a tervre alapozták. Lehet, hogy önök ismernek néhány eredményt. Kohéziós pénzeket vettek ki a kohéziós alapokra, hogy erre a három ágazatra költsék? Ez az első kérdésem az önök tanulmányával kapcsolatban a második kérdésem. Nagyon meglep, hogy egyet, egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy a különböző tagállamok milyen módon reagáltak különböző módon a válság alatt az úgynevezett addicionalitás tekintetében. Tudják, ez azt jelenti, hogy az államnak mennyi állami pénzt kell hozzátennie a közös finanszírozáshoz. Hogyha megnézzük azokat az országokat, amelyeket önök kiválasztottak, e, itt a, ezen országok reakciója némiképp ö, változik. Lengyországban 56%-os növekedés, Olaszországban 23%-os csökkenés, Görögországban 22%-os csökkenés, Bulgáriában 35%-os növekedés figyelhető meg az addicionalitás tekintetében, tehát különbözőképpen reagáltak az állami beruházás tekintetében. Ez komolyabb elemzést igényel annál, amivel itt önök előálltak. Elnézést kérek, de nem igazán értem a következtetéseik filozófiáját sem. Mit jelent az úgynevezett kemény és puha eredmény. Lehet, hogy a többi kolléga érti, de ez annyira elvont, meg tudná magyarázni értelmesebben vagy egyszerűbb szavakkal. Egy komoly tanulmányról beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Milszan úr, mondja az elnök. Milszan úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nagyon rövid leszek. Én Svédországból érkeztem. És belátom azt, hogy a svéd régiónk, hogyha összehasonlítjuk a német régiókkal, akkor összehasonlítható szerintem. <clears throat> És én nagyon jónak is tartom, hogy egy ilyen tanulmány ismertetőt kapunk most, mielőtt lezárul a tanulmány, mert megeshet, hogy mielőtt még lezárnánk a tanulmányt, esetleg korrigálhatunk rajta. De figyelembe véve, hogy vitáztunk már a hosszú távú költségvetési perspektívákkal, amiről már beszéltünk, és néhány téma, ami felmerült, az már felmerült a költségvetési keretekkel kapcsolatban, és ezt nyilván tudja az előadó is. Sokat beszéltünk arról, hogy a rugalmasság kulcsfontosságú. Nevezetesen azért, hogyha a válság megint lecsap egy régióra, akkor lehetőségünk nyíljon arra, hogy azonnal is rugalmasan reagáljunk. <clears throat> Ha most jól értettem az előadást, akkor bizonyos régiókban igenis megvan ez a rugalmasság, és alkalmazkodhattak volna, és felkarolhatták volna a hosszú távú költségvetési tervezést. Úgyhogy én első látásra úgy látom, hogy a tanulmány egyetért azzal, hogy mi milyen hosszú távú költségvetési politikát folytatunk. Csak hogy Nagyon sok különböző régió található Európában, és egyik sem pont olyan, mint a másik, ezért aztán nagyon differenciált megközelítésre lenne szükségünk ahhoz, hogy a hosszú távú stratégiát minden régió a saját sajátosságaihoz igazíthassa. Ez igaz egyébként a válságkezelésre is tényleg nagyon nagyok a különbségek a régiók között, és ezt figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Gostava de fazer um comentário. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne, gratulálnék először is önnek a tanulmányhoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy elkészült ez a tanulmány, hiszen látjuk, hogy Európában a gazdasági, szociális, területi különbségek nőnek Európában a válság következtében. Gratulálok azoknak, akik elkészítették ezt a tanulmányt. Kérdezem, hogy van-e további adatuk az én országommal, Portugáliával kapcsolatban? Nagyon aggaszt engem az ottani helyzet, az egyenlőtlenségek növekedése terén. Portugália ma sokkal szegényebb, és az Európai Unió egyik legszegényebb országa jelenleg. Ugyanakkor a gazdagok száma tulajdonképpen mégis növekedett 9%-kal. A népesség nagyobb része, tehát 26%-kal növekedett a népességnek az a része, aki a szegénységi küszöb alatt él. Tehát itt a legnagyobb különbség a gazdagok és a szegények között a gaz az Európai Unióban. A gazdasági tényezők is hozzájárultak e különbségek növekedéséhez. Tehát kérdezném, hogy van-e olyan külön tanulmányuk, vagy a tanulmányuknak egy olyan része, amely alaposabban megvizsgálja az országomat, és esetleg valami lehetőséget mutat a kilábalásra, megoldásokra. Nagyon fontos a válságról beszélni, és olyan súlyos ez a probléma, hogy különböző szakpolitikákra, szakpolitikai pénzügyi iránymutatásra van szükségünk. Ez nagyon fontos. Egyetlen egy szakpolitika önmagában nem tudja megoldani a problémákat. A jelenlegi európai gazdasági ellenyítási modell nem megfelelő. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Igolyan asszony. Muchas gracias y agradecer a la profesora. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni ennek a kiváló tanulmánynak az elkészítését, és lenne néhány megjegyzésem az Euró- a gazdasági válság következményeivel kapcsolatban, hogy ez milyen hatással járt a kohéziós politikára. Az Euróbarométer és az OECD felmérés eredményei alapján növekedett a szegénység, az egyenlőtlenség. Kollégám már említette Portugáliát, én pedig Spanyolországot, az én országomat említeném példaként. Az Euróbarométer felmérés mutatja a bizalom hiányt az intézményekben, és az európai intézmények is nagyon eltávolodtak az állampolgároktól. Május 25-én választások lesznek és az állampolgárok nagyon is távolinak érzik ezeket az intézményeket maguktól. Nagy a frusztráció. Lehetetlen végrehajtani olyan projekteket, amelyeket már jóvá hagytak, mert hirtelen csökkent az állami beruházás, az állami hozzájárulások mértéke. Ugyanakkor a az emberek bizalma is csökkent a kohéziós politika iránt. Az országomban nem igazán látjuk ezeknek a projekteknek az eredményét, hogy ezek hatással lennének a válságra. Köszönöm szépen, Kelly úr. Köszönöm szépen a tanulmány elkészítését. Ö, jó próbálkozás, de ugyanakkor még sok munkát igényel, és érdekes gondolatokat kelt. Ezek az elvek és elképzelések nagyon hasznosak. Nem igazán meggyőzőek a tények, és Hát elméletet hallottunk. Minden országot érdemes megvizsgálni közele, közelebbről, például Írországot is. Nagyon érdekes volt, hogy milyen különbségek vannak az Európai Unión belül, és hogy ezek a különbségek növekedtek ez nem helyes ez a következtetés, illetve nem megnyugtató az európai projekt tekintetében. Hiszen maga az Európai Unió, a kohéziós politikák is azt célozzák, hogy ezek a különbségek csökkenjenek. És hogy mindenki, hogy közeledjenek egymáshoz az közel legyen egymáshoz az emberek életszínvonala, hogy mindenki életszínvonala egyenlő legyen a, a jövőben. Ez a célunk, ettől inkább elfelé mozdulunk. A, az utolsó megjegyzésem még. Kérdé, kérdés, hogy különböző tagállamok hogyan kezelték a válságot, hogyan lábolt, lábaltak ki. Nem láttunk megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy mely országok fektettek be, és illetve, hogy mi volt, melyek voltak a helyes megoldások, illetve helytelen megoldások. Ezekkel kapcsolatban nem láttunk elemzést. Melyek ö, voltak azok az országok, amelyek legjobban kezelték a válságot, és amelyeknek a példáját érdemes lenne követni. Erről szívesen olvastam volna. Érdemes ezen még gondolkodni, és sokkal többet érdemes még dolgozni ezen a kérdésen, mielőtt bármilyen következtetést levonnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság szeretne reagálni. Az Európai Bizottság képviselője itt van a körünkben. Kérem, mutatkozom be, mielőtt hozzászól. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzászóljunk. Arka Bubika vagyok, a gazdaság jellemzési osztályon dolgozom a régió főigazgatóságon. Akkor egy olyan időpontban készült ez az elemzés, amikor a hat kohéziós jelentésen dolgozunk, amely egy átfogó és részletesebb bemutatást fog biztosítani arról, hogy véleményünk szerint mi történt a válság alatt az európai régiókban, és mi lesz ennek a következménye. Sokat foglalkoztunk ezzel a témával. Nyolc progressz jelentést készítettünk tavaly. Az OECD-ben is több tanulmány született a témában és van egy ESPON tanulmány is, amely jelenleg is készül a regionális ellená, különböző régiók ellenálló képességével kapcsolatban. Tehát jócskán áll rendelkezésünkre adat a régiók ellenálló képességével kapcsolatban. És tudjuk, hogy a válság még nem is ért véget, de a konvergencia trend a GDP, a GDP és a foglalkoztatás tekintetében visszajára fordult. Ezt kiigazítási tényezőként használtuk azon országok esetében, ahol fiskális és pénzügyi problémák merültek fel a költségvetés tekintetében különösen. Hogyha megnézzük azokat a különböző csatornákat, amelyeket a tanulmány jellemzett, ezen kívül van egy további, nevezetesen a fiskális csatorna. A az állami beruházásnak is ez egy csatornája, és ez egy szintén ellenállá képességi tényező. Tehát a teljes beruházási kapacitás az állami és üzleti beruházás összessége. Ez fontos a helyi, illetve fontos a helyi hatóságok szerepe. A teljes állami beruházásnak nagy részétről ők döntenek. Egy közös finanszírozás esetében a helyi hatóságok döntenek tulajdonképpen a beruházásra szánt pénzek nagy részéről. Feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy mi történt volna a kohéziós politikával, a strukturális alapokkal. Úgy véljük, hogy ez sokkal magasabb lehetett volna. A, jelenleg a az állami beruházása lehető történelmi szempontból a legalacsonyabb szinten van. Ami a következtetéseket illeti, a mi következtetéseink tulajdonképpen összhangban vannak, tehát a kohéziós beruházások a GDP potenciált támogatják az emberi tőke, emberi tőke és egyéb beruházások ezek, ezekhez hozzájárulnak. A kohéziós politika részét képezi egy olyan szakpolitikai háromszögnek, amelyben szerepel egyrészt a gazdaság, másrészt a gazdasági reformok, másrészt a strukturális reformok, de van egy harmadik eleme is, a pénzügyi tényező, és nagyon fontos forrásokat jelent ez, illetve fontos megvizsgálni a helyi hatóságok szerepét. A hatodik kohéziós jelentés hamarosan nyilvánosságra kerül, és amikor a részletesebb következtetések rendelkezésre állnak, akkor ezt örömmel megosztjuk majd önökkel. Köszönöm. Köszönöm. Lambert van Nisztelrojnak adom meg a szót, aztán Miller asszonynak. Köszönöm szépen. Én is arról szeretnék szólni, hogy ezek a politikai <clears throat> intézkedések kiigazításra kerültek, annak érdekében, hogy nagyobb legyen a felszívási kapacitás azokban az országokban, amelyek programországok. Az egyetlen dolog, amit korrigáltunk, annak lett is következménye. Megpróbáltuk azt, ezt a tényezőt módosítani azért, hogy a pénzek nagyobb hatással járjanak. Aztán az a kérdés, hogy Alves úr, amit feltett, nevezetesen, hogy mi a helyzet a legalacsonyabb bevételi szintekkel, áttekintette a szociális alapokat például. Elnök, senki más nem kért szót, úgyhogy millió asszonynak, millió doktornak megadnám a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Uh, to the first gentleman, um... Az első kérdés. Igen. Tudom, az hogy van egy újjáépítési terv Európában, de nem ezzel foglalkoztunk. A kérdés az volt, hogy hogyan valósítottuk meg a tervet. A tanulmány nem ezt a kérdést veti fel, hanem azt, hogy mi a válság hatása a tagállamokra, és hogy a kohéziós politika hogy reagált erre, úgyhogy nagyon jó a kérdése, és nagy érdeklődésre tart számot, de nem ez volt a feladatunk. Egy dolgot azonban elmondhatok, ha ez segítségére van. Az újjáépítési tervet illetően azt láttuk a tagállamokban, hogy a rugalmasságot illetve hogy mekkora finanszírozás várható, ez tartotta a legnagyobb érdeklődésre számot a négy tagállamban, amit megvizsgáltunk. <clears throat> Én tudom, hogy a terv energiát és infrastruktúrát is említ, de ezt nem vizsgáltuk meg. Ami az addicionalitást illeti, kitűnő a megjegyzése. Lehet, hogy nem tértem ki erre elég hangsúlyosan, de a 27. dián látszik, hogy Olaszországban sajnálatos módon csökkent az addicionalitás, és maguk az alapból kapott pénzek voltak az egyetlen finanszírozási forma. Nagyon szívesen válaszolok erre a kérdésre bővebben is, és látják majd, hogy egy teljes bekezdést szenteltünk ennek a kérdésnek a tanulmányban. A ütős és a soft eredmények, a hard és a soft outcomes, amit elneveztünk a <clears throat> tanulmányban. Én akadémikus vagyok, így közelítettem meg a témát, és azt hiszem, hogy nagyon a hard outcome-ra koncentráltunk. Mit jelent ez? A GDP kimutatható növekedését, a munkanélküliség csökkenését. Amikor a munkahelyek száma nő, az egy úgynevezett hard outcome. De meg kell azt is vizsgálnunk, hogy de ezt mi okozta. Maguk az okok, a soft outcome kategóriába esnek az oktatás, a továbbképzés, a munkakészség, a, az utazási idő csökkenés a munkahelyre, tehát ezek mind olyan tényezők, amik hozzájárulnak az, hogy a munkáltatási ráta nőjön, de nem veszük általában figyelembe őket a végső eredménye. Ezeket neveztem soft outcome-nak. Így jött részre a, minős, a mennyiségi elemzésünk, de ez mennyiség is, szeretem volna, ha minőségi is lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt még hozzá lehetne tenni a tanulmányhoz. Remélem, hogy elég érthető voltam. Második kérdés, rugalmasság. Szerintem a rugalmasság a segítette a régiókat abban, hogy reagálnak a válság kihívásaira, de a rugalmasság jó, ha van, de nem szabad, hogy alása a beszámoltathatóságot. Tehát, hogyha a rugalmaság azt jelenti, hogy lazítunk a szabályokon, akkor nyilvánvalóan sérül az átláthatóság. Úgyhogy kell, hogy legyen egy kis egyensúly a rugalmasság és a felelősségre vonás között. Örülök, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy figyelmet kell szenteni annak, hogy minden régió különböző. Itt nem csak arról van szó, hogy a konvergencia kritériumok eltérnek, és a konvergencia régiók, hanem a konvergencia régiók között is vannak különbségek, némelyik régió erősebb, mint a többi. Például Lengyelországban bizonyos konvergencia régiók erősebbek, jobban állnak, mint a többi, úgyhogy kellene, hogy mérjük ezeket a különbségeket. Portugáliát illetően. Igen. Ahogy mondtam, a tanulmány két részre oszlik, az egyik a mennyiségi, a másik a minőségi elemzés. A mennyiségi elemzésben adatokat gyűjtöttünk az egész Európai Unióra, 28 indikátor alapján. Nyilvánvalóan itt nem tudtam mindegyiket ismertetni, de majd amikor kiadjuk a tanulmányt, látni fogják, hogy minden országra külön lebontva láthatók a mutatók. Aztán a legtöbb kérdés, aztán tulajdonképpen eh, alátámasztatta a következtetéseket a bizottság részéről. Igen, köszönöm a megjegyzést, és eh, megosztom önökkel szívesen az adatokat, és úgy éreztük, hogy a tanulmány hozzájárult ahhoz, hogy az állami költ, az állami kiutalt költségek, az állami támogatások csökkenjenek. Tehát igazából a tanulmány azt támasztja alá, hogy a kohéziós politika nélkül nem lehetett volna kilábolni a válságból. Aztán az eszának a hatása. A mi feladatunk volt az, hogy a kohéziós politikát megvizsgáljuk, úgyhogy a fejlesztési alapot és a szociális alapot is megvizsgáltuk. A szociális alap hatásait, illetve, igazából a szociális befogadást befolyásolják, mi történt a régiókon belül, megváltozott az a figyelem, amit a szociális befogadásnak és a deprivációnak szenteltek. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Nagyon sajnáljuk, hogy a tanulmányt magát még nem kaptuk meg, mert még folyik a munka. De reméljük, hogy ha még a választások előtt elkészül, akkor meg is kapjuk, mert sok kolléga elérhetné ezt. De nyilván, hogy ennek a feldolgozása a következő mandátumú regionális szakbizottságra jut. Millió doktor, köszönöm szépen, köszönöm a többieknek is. Most pedig látom, hogy itt vannak a következő hozzászólók. Nem tudom, mindenki itt van már? Néhányan még nem. A többiek már itt vannak? You, you, are, you could start, yes, because you are the first to speak in any case, right? Okay, so... Minden esetre öné a szó. Úgyhogy a négyes napi rendi pont <clears throat> mikrofinanszírozás és kohéziós politika. akik már részt vettek abban a vitában, hogy a válságból hogyan lábolhatunk ki, gyakran megemlítették, hogy nehéz hozzájutni a finanszírozáshoz. Különösen a KKV-k számára. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ebben a részben megvizsgáljuk azt, hogy a mikrofinanszírozás hogyan járulhat hozzá a növekedéshez. Három előadónk van. Az első Isabella de Schriver, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságáról, aztán Per Erik Eriksson hallgatjuk meg az Európai Beruházási Alaptól, majd Maria Novákot, aki az egy Internacionál elnöke. Látom, hogy mindenki itt van, úgyhogy Desriver asszony. Ladies and gentlemen, good morning. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel osztom meg önökkel a Jasmine projektnek a mintaszakaszbeli tapasztalatait és ezt ön, Danuta Hübner asszony 2008-ban indított el. Az egész egy bizottsági közleménnyel indult 2007-ben. A mikrohitelről szólt. A növekedés és a munkahely teremtés érdekében. A Jasmine pilot ennek alapján kezdett működni. Két fő tengely mentén az első, technikai segítségnyújtás kiválasztott kedvezményezettek számára, akiket az EIF választott ki egy pályázaton. Azután az egész ágazatra kiterjedt, különböző workshopokon, illetve helpdeskeken keresztül, amelyeknél rá lehetett kérdezni a mikrohitel lehetőségekre az Unióban. és bár a mikrohitelezésről szóló európai magatartási kódex nem képezte igazából a Jasmine értékelésének a tárgyát. Röviden szólnék erről a dokumentumról is. Ez egy olyan útmutató, amely egyre fontosabbá válik az ágazatban. Sőt, a technikai segítségnyújtás pillérévé vált egyenesen. Ez a kódex egy norma leírás, számos klauzulából, pontokból áll, amelyeket az ágazattal együttműködve dolgoztunk ki. És meghatároztuk azokat a fontos szabályokat, amelyek a mikrohitelezők munkájának a magas színvonalát biztosítják, illetve átláthatóságot, standard szóhasználatot és adatbeszámolást szolgálnak. Ez azért fontos a mikrohételt nyújtók számára, mert a forrás hiány, illetve forrás szűke jellemzi ezt a területet. És ebben az időszakban a befektetők is egyre inkább válogatnak, hogy hová hajlandók befektetni, mikrohitelt nyújtani. Tehát ezért nagyon fontos ez a dokumentum. Kisebb szervezetek lelkesednek gyakorta nálunk, hogy végre megtalálják a szükséges elemeket. 2013 óta módszertani szakaszt is csatoltunk a dokumentumhoz, a Száfordi Egyetem segítségével. Őket kértük fel, hogy elemezzék az alkalmazhatóság szempontjából a kódexet. Később az értékelők is használják majd, akik a módszertan segítségével a kódex végrehajtását vizsgálják. A Jasmine online webalapú alkalmazás is ezt szolgálja, illetve támogatja. Itt különböző hitelkérelmeket is be lehet nyújtani, illetve jelentések, adatbeszámolók készülnek a Jasmine-ről és a Codexről. Visszatérve a Jasmine pilot értékelésére. Az eredményességét szerettük volna értékelni, illetve tanulságokat megfogalmazni. 2008-tól 2012 év végéig terjedt a projekt. Az első kedvezményezettek a Jasmine-ből még 2011-ben részesültek mikrohitelben a pályázatok nyomán. Elemeztük az ágazatot elérő támogatásokat, illetve kiválasztott kedvezményezetteknek a helyzetét. Néhány megállapítást szeretnék bemutatni az értékelésünk alapján. Az ICFTHK végezte az értékelést. Az egyik megállapítás az volt, hogy a Jasmine segített professzionális síkra emelni a mikrohitelezést azt a visszajelzést kaptuk a mikrohitelezőktől, hogy az operatív kapacitásukat növelte, a termelékenységüket, illetve a külső kapcsolataikat is hatékonyabbá tette. A workshopok segítségével kapcsolatot teremthettek, másképp kezdték látni az ügyfeleiket. Mert valóban sokat segített nekik ez a képzés, amelyben részesültek. Aztán a Jasmine az értékelések és minősítések témakörben is megfelelő információkat adott a hitelezőknek. Képzési lehetőséget biztosított, egyébként ők ezt nem engedhették volna meg maguknak, nem, fiz- nem lett volna kifizetődő a számukra. Az ajánlások között szerepelt a következő sorozat, a visszajelzésük alapján szélesebb képzésre vágynának. A jazzben túlmutató általános képzést is szívesen igénybe vennének. Azután a társadalmi hatások mérését kellene tökéletesíteni a Jasmine Online révén, illetve annak a bővítésével egy uniós platform is hamarosan rendelkezésre áll. Aztán egy következő ajánlás arra vonatkozott, hogy a workshopok legyenek dinamikusabbak, interaktívabbak, és nem csak prezentáció alapúak, mint most. aztán a különböző hitelminősítő ügynökségek munkájának az egységesítését szolgálta a képzés, és végül a szolgáltatásokat tekintve az első körben a kedvezményezetek ingyen vehetik igénybe a segítséget, és aztán a későbbiekben némi költség hozzájárulást is várnak tőlük. A mikrohitelezők technikai segítségnyújtása ebben az időszakban már vizsgálható, és most dolgozzuk ki az európai mikrohitelezőket segítő eszközrendszert. Nem csak a potenciális befektetők bevonása szempontjából fontos ez, akikre már korábban utaltam, hanem a mikrohitelezők egyben az ügyfeleikkel a kapcsolattartásban is fel tudják használni ezt a hátteret. Tehát itt olyan cégek állnak a háttérben, amelyek akár közvetlenül is felvették a kapcsolatot. És a szélesebb körű támogatás és minőségi támogatás nagyon lényeges a számukra. A bankok esetében is úgy néz ki a helyzet, hogy a banktól vagy kap pénzt az ember, vagy nem. A mikrohitelezésnél viszont itt inkább egy segítő kézről van szó, egyfajta szociális elemet is hordoz ez a tevékenység. Megvizsgálják a projekteket, a tevékenységeket, és az egész folyamatnak a része a támogatás. A mikrohitelezők munkáját segíteni, támogatni kell, és ne feledjük, hogy mintegy 50%-át teremtik az európai munkahelyeknek az Unióban ilyen módon. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy támogassuk őket. Az Európai Bizottság ezt a jövőben is meg fogja tenni. A foglalkoztatási főigazgatósággal karöltve, illetve a régió főigazgatósággal együtt. Ez utóbbi egyébként egy technikai segítségnyújtási platformot fejleszt. Ez egy olyan keret, amelyben a technikai segítségnyújtás a bizottság különböző főigazgatóságai tevékenységébe beépülhetnek. És a technikai segítségnyújtást ilyen formában nyújtják majd a mikrohitelezőknek. Szeretnénk tovább fejleszteni a következőt, és a kollégám majd kitér a részletekre a finanszírozási, IPMF, illetve technikai segítségnyújtási összefüggéseket kell kialakítanunk. Szeretnénk, hogyha egyértelművé válna, hogy hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz. Erikson úrnak szeretném átadni a szót, aki az IPMF-ről tájékoztatja önöket. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy a mikrofinanszírozásról beszélhetek. A microfinance 2011-ben indítottuk, az Európai Bizottság finanszírozza és az Európai Beruházási Bank. ...180 millió rendelkezésre álló forrás, 23 millió garancia eszköz áll mögötte, 100 millió euró mobilizálásáról van szó, amely 5 millió euró mikrohitelt tesz lehetővé. A célunk a szociális befogadás a mikrohitelezés révén. Eddig 18 országra terjedt ki a tevékenységünk a 28-ból. A következő időszakban két to- további országra szeretnénk kiterjeszteni ezt, és aktív bárbeszédet folytatunk azokkal az országokkal is, ahol még nem folyik ez a tevékenység szeretnénk, hogy ez az eszköz az országos nemzeti rendelkezésre álló mikrofinanszírozási eszközöket kiegészítené. Az 500 milliós célból 200 milliót értünk el, 40 százalékot tehát, és a szociális eredmények nagyon jók. 2013-as jelentés szerint több mint 90 százalék. 42 pénzügyi közvetítő vesz részt a projektben. Ami a garancia eszközt illeti, ez teljes mértékben kihasználásra került. Mintegy kétharmadát felhasználtuk a rendelkezésre álló eszközöknek, illetve alapoknak. Itt látjuk, hogy hogyan alakult ki, hogyan alakult ez a munka. A vörös vonal azt jelzi, hogy most hol állunk nagyjából, legalábbis 2013. december végén hol álltunk. Láthatjuk, hogy 2017 végére elérjük, illetve túllépjük majd az 500 milliós célt. Ezen a grafikonon látjuk, a, hogy itt nem a ö, számokra, a kihezések számára koncentrálunk, hanem a volumenére 2017 végére. Reméljük, hogy több mint 46 ezer mikrohitelt helyeztünk ki, ami a, azoknak a számát illeti, akik részesülnek ebből. 12600 azon része, részesültek ebben, 60% férfi, 40% nő, természetes személyekről, egyéni vállalkozókról van szó, önfoglalkoztatókról. Egyes esetben alkalmazottakról is, illetve munkanélküliekről, több mint 50% vagy munkanélküli, vagy inaktív volt, amikor megkapták a hitelt, mikrohitelt, ami a teremtési hatást illeti, csak előzetes adataink vannak. Egyes esetekben például Lengyelországban 40%-os volt a munkahelyteremtési hatás az eszköz beindítása óta. ami a célcsoportokat illeti, a végkezdeményezettek nagy része induló vállalkozás. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 63 éven belül indította a vállalkozását, és egyes partnereink kizárólag újonnan induló vállalkozásoknak hiteleznek, tehát esetükben 100% az újonnan induló vállalkozás. Láthatjuk, hogy elnézést eltűnt a diám. Például az egyik bolgár eszköz esetében a kölcsön felvevőknek egy harmada csak ö, ö, általános iskolai végzettséggel ö, rendelkezik, és nagyon jó a roma népesség elérése is ö, Bulgáriában. Portugáliában és mintegy száz százalék az, aki középiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik. Ami a korcsoportok szerinti megoszlást illeti, természetesen a fő cél a fiatal vállalkozók támogatása. Eddig 6 százalékukat értük el, a 25 év alattiak 6 százalékát ért el a program. de van olyan ország, ahol ez 20 százalék. 2 százalék a hitelfelvevőknek azonosította magát kisebbséghez tartozóként, de itt természetesen sokan nem vallják magukat kisebbséghez tartozónak, miközben a többségi társadalom odasorolja őket. Ennek ellenére Láthatjuk, hogy egyes közvetítőknek nagyon jól sikerült elérni a kisebbségeket a mikrohitelezéssel. Említettem a Jászmin T-át korábban, a, tehát technikai segítségnyújtásban is részesült több kedvezményezett. Vannak olyan esetek, ahol azt láttuk, hogy potenciális közvetítők segítenek ebben, tehát a technikai segítségnyújtás becsatornázásában, és reméljük, hogy ők is jogosultak lesznek finanszírozásra idővel. Hogyha azt nézzük, hogy milyen területeken kell jav, javulást elérni, mire fogunk odafigyelni. Itt a szociális innovációt és a foglalkoztatást említeném. Szeretnénk megerősíteni a nem banknak minősülő, minősülő mikrofinanszírozás nyújtó intézményeknek. Láthatjuk, hogy az eredmények az inklúzió és a mikrofinanszírozás és a ö, szociális elérés ö, tekintetében is mindig jobb, mint hogyha bankok a közvetítők. Amikor elindítottuk ezt a programot, tudtuk, hogy nagyon heterogén ez a mikrofinanszírozási piac Európában. Nincs egyetlen standard termék, amelyet egységes módon kínálhatnánk az egész Európai Unióban. Mégis annak sincs értem, hogy ilyen sokféle termék legyen, mint jelenleg. Valószínűleg csökkenteni fogjuk a választékot és valószínűleg jobban át fogjuk alakítani ezeket, hozzá fogjuk igazítani ezeket a termékeket az európai mikrofinanszírozási piachoz, hiszen több intézmény, intézet, mikrokölcsön nyújtó intézet nem tud részvényt kibocsítani. Köszönöm. Most Novák asszonyt szeretném megkérni, hogy szóljon hozzá és be, mutassa be néhány szóval az intézményt is, amelyet képvisel. Köszönöm szépen! Nos. Sorry. It's um, okay. Um, well, um, um, thank you very much first for... Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak. nem annyira az eszközökről fogok beszélni, mint a piacokról és a stratégiáról, amiről én azt gondolom, hogy a kohéziós politika szempontjában nagyon fontos. Először is. A szükségletekhez való igazítás az európai kohéziós politikában. Ez számomra azt mutatja, hogy a vállalkozások 92%-a Európában olyan mikrovállalkozás, amelynek kevesebb, mint 10 alkalmazottja van. Ezen kívül van egy informális szektor, amely ugyan létezik, de nem ismert. Ez körülbelül az európai GDP 10-15%-át reprezentálja egy harmadik mutatóm is van, nem tudom a diáimmal mi történt. Ah, ah. Uh, and the, first, the, the last indicator is uh, the active population. Tehát a harmadik uh, indikátor 28 millióan az aktív populációból uh, depriváltak, szegénységben élnek, vagy uh, munkanélküliek. Hogyha a jövőt vizsgáljuk meg, akkor nagyon fontos az, hogy elmondjuk vannak fontos trendek, amelyek az új technológiáktól függnek, a szolgáltatási szektor növekedése például, aztán a reformok, amelyeket a jóléti államokban hajtanak végre. Ez a fajta evolúció azt előfeltételezi, hogy inkább a mikro vállalkozások terjednek majd el, úgyhogy a mikrofinanszírozás nagyon fontos lesz ennek az új gazdaságnak a számára. Amit szerettem volna, az az, hogy megmutatok önöknek két görbét. Francia statisztikák alapján készültek, a zöld vonal, ami most eltűnt, a szolgáltatási szektorban a munkáltatás, a piros vonal pedig a harmadik szektorban való munkáltatás. Más országban valószínűleg nem ekkora az olló, de Franciaországban azt mutatja, hogy a szolgáltatási szektorban is a mikrovállalkozások és a mikrofinanszírozás fog elterjedni. Um, uh, Isabel mentioned this um, initiative for development uh, of Isabella említette a mikrohiteleket, és hogy hogyan fejlesztik a munkáltatást. A Digi Regiónak a feladata ez, az Európai Bizottságon belül, és az a megtiszteltetésért, hogy részt vehettem ebben a kezdeményezésben. Philip Delvóval, aki Shriver asszonynak az elődje volt, és Schruber úrral, aki Erikson úrnak az elődje volt. The initiative was based on four strands, and I think it's very... Négy trenden alapul ez az iniciatíva. Ez nagyon fontos volt az egész szektor számára, hogy a mikrokreditekkel foglalkozzon. Az első trend az az volt, hogy az intézmény és jogi kereteket fejlesszük. Ez egy nehéz ügy. Bankmonopólium, ha kamatok maximalizálása, ezek mind akadályok a mikrokreditek szempontjából. Az egyetlen dolog, ami történt tulajdonképpen, az, hogy a piaci főigazgatóság szervezett egy konferenciát, és ez tényleg nagyon hasznos is volt, de azóta az országok tagállamok kezébe került a kezdeményezés, és hát mit mondhatnék, nagyon sok döntés született Nagyon fontos, hogy a jó gyakorlatok terjedjenek a jogi környezet fejlesztése terén, mert ha semmi nem változik, akkor nem változnak a mikrohitelek sem. A második fejlemény a tulajdonlás, a mikrovállalkozási tulajdonlás érdekében a hozzáállásnak a változtatása. Minden egyes országban a munkapiac jogi kereteit, igazából úgy szabták meg, hogy a megavállalkozásoknak az érdekeit szolgálják. Elnézést, de állandóan megszakad a diám. Elnök, talán egy technikus segítene, mert nem nagyon boldogul az előadó. Well, uh, I, I continue. Um, Uh, in fact, the, the legal framework uh, was done for a, uh, a jogi kereteket, a nagyvállalkozások, a nagy cégek, a bérezés nyújtó vállalkozások számára fejlesztették ki, és nem a magánvállalkozások és a mikrovállalkozások fejlesztésére. Például Franciaországban Elértük a mag, az egyéni vállalkozások számára a törvény elfogadását, ez elősegítette, hogy fejlődjön a helyzetük. Három év alatt ez ahhoz vezetett, hogy egy millió új kisvállalkozás, mikrovállalkozás regisztráltunk. Tehát, ha a törvényi keret javul, akkor hatalmas pozitív hatása lehet. De hát ez megint csak a tagállamoknak a felelőssége. Hát az Európai Bizottság és az Európai Parlament is sokat tennének annak érdekében, hogy ezt elérjük. A harmadik dolog, amit megemlítenék, a legjobb gyakorlatoknak a terjesztése. Isabel de Schriver már említette ezt. Én még hozzátennék valamit. A mikrofinanszírozásokon kívül, azokon kívül, hogy létezzen, nagyon fontos, hogy a hozzáférési kritériumokat megkönnyítsük. also for advocacy work, for instance, uh, which uh, is not done by small MFIs. Nem tudják felszívni a vállalkozások a mikrohiteleket, hogyha nem kapnak ehhez kívülről támogatást. És végül, de nem utolsó sorban, Uh, strand 4, which is providing additional financial capital for new az új nem banki szolgáltatás nyújtó vállalkozásoknak kiegészítő pénzügyi kapacitás nyújtása. Erik már említette ezt a témát. Igazából én azt mondanám, nagyon fontos, amit tettünk, de igazából nem mindig a realitást veszi alapul. Például mondanék egy megdöbbentő adatot, az európai mikrohiteleknek több mint felét kevesebb, mint száz vállalkozás szívja fel. Ez, ez azt jelenti, hogy nem nagyon hatékony a rendszer, igazából segítenek én a vállalkozásokat abban, hogy vagy növekedjenek, vagy beszüntessék a tevékenységet, mert vagy támogatjuk őket, vagy nem érjük el azt az eredményt, amit szerettünk volna. Én azt hiszem, hogy a jellege maga a rendszernek olyan, hogy nem tudja korrigálni ezeket a hibákat. Mert a pénzügyi vállalkozásoknak az a természetes ciklusa, hogy nagyobb profitot céloznak, meg nagyobb befektetésekkel és nagyobb eredményeket. Ez azt eredményez, hogy az új vállalkozások, a mikro vállalkozások esetében és a kis vállalkozások esetében nagyon nehéz hozzáférni az alapokhoz. Tehát én azt hiszem, hogy a mikrohitel egy olyan eszköz, amelyet a reálgazdaságra kreáltak, és nagyon jó eszköze lehetne a kohéziós politikának, mert azoknak szól, akik nehéz helyzetbe kerültek, akik fiatalok és munkanélküliek, a, nem csak a pénzügyi, hanem szociális befogadást is elősegítik. Ez az eszköz nagyon nagy segítségünkre volt, de ennek ellenére azt gondolom, hogy lenne még rajta mit javítani annak érdekében, hogy a realitáshoz jobban alkalmazkodjon, és a szükségleteket vegy, vegye figyelembe. Ha megnézik, akkor 2010 óta 9000 mikrovállalkozást támogattunk, ez jó, de ha figyelembe veszik, hogy ö, hányan élnek deprivációban Európában, hányan munkanélküliek, 28 millióan, ez egy hatalmas szám, és a kettő között nagyon nagy az eltérés. Tehát még nagyon nagy játékterünk van, hogy ezeknek az embereknek a munkához jutását támogassuk. És ugyanakkor jobb kohéziós politikát alakítsunk ki. Nor North European Parliament, but at least uh, both could put us. Nyilván uh, a bizottság nem tud csodaszert kínálni, de nyomást kellene gyakorolni a kormányokra. Néhány kormány ugyanis nem is érti, hogy milyen potenciál rejtőzik a mikrohitelekben. hogy jelentéktelen gazdasági szereplőket elősegíthetik abban, hogy valóban jelentősé váljanak a piacon, és jó létet generáljanak. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. Konstanza Krél. Köszönöm szépen, köszönöm a bevezetőt mind a hármójuknak. a mikrohiteleket illetően. Én ezt mindig nagyon fontos eszköznek, és nagyon jó víziós politikában. Az előadások után pedig két kérdés maradt bennem először is. Van-e tapasztalatuk azt illetően, hogy mekkorák a hibaráták a mikro kreditekben, vagy itt a hibaráta a kohéziós politika átlagos hibarátája alatt van. Aztán, bár erre talán már választ is kaptam, de nagyon érdekel engem az, hogy mennyire van szükség ezekre a mikrohitelekre. Én ugyanis el tudom képzelni, hogy amit a számok mutatnak, annál sokkal nagyobb arányban lenne rá szükség. És aztán van egy harmadik kérdésem is. Erre is választ kaptam tulajdonképpen az előadásban most hogy nagyon sokan nem tudnak hozzáférni ezekhez a mikrohitelekhez. Úgyhogy az a kérdésem, nyilván foglalkoztak az új irányelven a kohéziós politikát illetően, van-e itt játéktér, vagy ugyanolyan nehéz lesz a helyzet a jövőben is, mint most? Joseph, I can uh, add to Hadd egészítsem ki Konstance szavait akkor, amikor az általános rendeletről tárgyaltunk, a pénzügyi eszközöket tekintve, én fel is vetettem a mikrofinanszírozás kérdését, és a bizottság arról biztosított bennünket, hogy a jelenlegi keret jó irányba mutat, és a mikrohitel szempontjából teljesen kedvező és megfelelő, úgyhogy Konstanca ezt nagyon helyesen mondta. Joachim Celler, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A mikrohitelek kérdését illetően Németországban vannak azért már tapasztalataink, ugyanis <clears throat> lehetőségünk volt a szociális jogalkotás területén az elmúlt 12 évben, hogy a munka nélküliek egy úgynevezett, és ezt, ezt a címet viselik, én vállalkozásokat indítaniuk. Ez azt jelenti, hogy olyan vállalkozásokat segítettünk, amelyek egyetlen személyből álltak, vagyis magánvállalkozások voltak, egyéni vállalkozások, és ezeket a központok fogták össze. Aztán a következő volt a tapasztalat, általában például, hogyha valaki kézi munkával előállított szolgáltatást nyújtott, hát ezek elég gyakran csődbe mentek, de aztán azt is láttuk, hogy a nagyvárosokban, amikor alkalmaztuk ugyanezt az eszközt, akkor kb. egyénenként 10 ezer eurót költöttünk erre, ennyibe kerül egy projekt beindítása, és aztán még szükség volt arra, hogy stabilizálják, fenntarthatóvá alakítsák ezeket a tevékenységeket. Akkor most az adatok azt mutatják, hogy részben az volt a vélemény, hogy túlságosan kis ívűek voltak ezek a támogatások, inkább nagyobb vállalkozásokat kellene támogatni. De hogyha a prioritásunk az, hogy a munkanélkülieket támogassuk, és lehetőségeket nyújtsunk, akkor a kis mikrohitelek segítségével kell, hogy esélyt adjunk arra, hogy vállalkozást teremtsenek az emberek. De a pénz az csak egy kérdés, azok, akik korábban alkalmazottak voltak, azoknak nem volt meg a megfelelő tapasztalatuk, hogy hogyan kell adó, pénzügyi elszámolásokat végezni a vállalkozásukkal kapcsolatban, és arra is szükség volt, hogy ezért aztán képzést is nyújtsunk ezeknek a vállalkozóknak, hogyan működik egy egyéni vállalkozás. Ez elengedhetetlen volt, mert különben kudarcra volt ítélve a vállalkozás. A pénz maga nem elég. Az a kérésem, hogy azokban a régiókban, ahol nagyon nagy a munkanélküliség, létezzen ez a mikrokredit, de csak akkor van értelme ennek, ha felkészítik az egyéni vállalkozói létre az embereket. Ha ez nem kötődik hozzá, akkor a pénzzel magával semmit nem érünk meg. Aztán Németországban a banki szektort illetően itt nagyon diversifikált a rendszer, regionális bankok, takarékszövetkezetek és így tovább. ezek válság idején a mikrohitelre szorulókat ellátták továbbra is tőkével. Pont ezek a kis bankok nem voltak annyira érintettek a nagy válságban, mint a nagy bankok. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, Amikor a zöld könyvről beszéltünk, már említettük, hogy a regionális bankokat illetően erre a szektorra is figyelni kell, és a bizottság sem említette meg őket a zöld könyvben. Pedig pont a KKV-k vagy a mikrovállalkozások esetében a regionális bankok nagyon fontosak. Tehát állami segély, strukturális alapok, képzés, mikrohitelek. Ezek nagyon érdekes részek a regionális bankok számára. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Más nem kíván hozzászólni, úgy látom. Úgyhogy a három előadónkat szeretném megkérni majd, hogy válaszoljanak. De azon gondolkodom közben, mi lenne, hogyha felvennénk a listára, illetve összesítenénk a fő akadályokat. Mik azok a nagy tényezők, amelyek a mikrohitelezést akadályozzák uniós szinten? miközben a finanszírozásra a gazdaságban, illetve a szociális területen egyre nagyobb szükség van. Tehát ha összeállítanának egy ilyen kiemelt listát az akadályozó tényezőkből, akkor mik szerepelnének rajta? A második kérdésem. A mikrohitelt önök úgy látják ma, hogy lehetőség arra, hogy bevonjon a munkaerőpiacra, új köröket eh, elhangzottak itt a romák, a fiatalok, a nők például. Tehát a mikrohitel jó eszköz lehet-e ilyen strukturális problémák leküzdésére? A válság utáni helyzetben. Mivel más nem jelentkezett hozzászólásra, szeretném önöknek átadni a szót de látom Joachim ismét szót kér. Ja, vielleicht noch ein Hinweis, eine... Csak egy kérdésem lenne még, és egy megjegyzésem. Ezek nem nagy összegek, úgyhogy pozitívan kell őket értelmezni. Hogyha mikro kreditek megadásához bürokratikus eljárásokat társítunk, amit nem ért az ember, és külső segítségre van szüksége, akkor lemondanak róla az emberek inkább, úgyhogy a lehető legegyszerűbb hozzáférési módot kell biztosítani, hogy tényleg megkapják a hiteleket azok, akiknek szüksége van rá. Vagy létre kell hozni egy segítői hálózatot, amely lehetővé teszi, hogyha bürokratikus a rendszer, hogy ebben segítséget kapjanak az értelmezésében. Köszönöm szépen, Joachim. Ki kezdi akkor a válaszadást? Mr. Erikson, yes, please. Erikson úr, tessék. Köszönöm szépen. Az egyik kérdés arra vonatkozott, úgy gondolom, amennyire sikerült megértenem, hogy mekkora a bebukott hiteleknek az aránya a mikrohitelezésben, illetve a vállalkozások milyen arányban maradnak talpon. A tapasztalatunk az együttműködés partnereink visszajelzése alapján az, hogy 20-25 százaléka a hitelezőknek végül kihullik a rostán. És itt most a realizált veszteségek, illetve a hibaarányok szintjén említem ezt az adatot. Akkor konkrétabb a kérdésem. Amikor arra kérdeztem, hogy mekkora hibaráta, azt akartam felmérni, hogy több vagy kevesebb hiba esik-e, gondolom kevesebb, mint általában véve a nagy projektek esetében a struktúrás politikában. Én nem azt kérdeztem, hogy hány vállalkozás csődöl be, nyilvánvalóan van sikeres vállalkozás, van sikertelen, ennek semmi köze ahhoz, hogy hibásan dolgozzák-e fel a mikrohiteleket. Um, I think honestly they are, they are... Azt hiszem, őszintén szólva, európai szinten hiányoznak a számok. Ha jól értem a kérdését, arra gondolt, hogy valaki elindít egy vállalkozást, illetve bővíti mikrohitellel, és megnézzük, hogy egy év múlva létezik-e még, akkor mik az arányok. Amennyire én tudom, a kollégák majd ezt megerősíthetik, vagy száfolhatják, nincsenek ilyen adatok. Hitel, a mikrohitelezők gyűjtenek ugyan ilyesmit, de nem összegzik az információkat. Megvan az ügyfélkörük, elkezdik az ő ügyfélfejlesztést, illetve az üzletfejlesztést, és egy év múlva nem biztos, hogy tudják, hogy mi van az adott vállalkozása. Nem tudom, hogy ez volt-e -e a kérdés. Elnézést. Azt gondolom, hogy erre valószínűleg nem lehet választ adni, hiszen itt most a hagyományos hibaarányban gondolkodunk. A bizottsági kohéziós politika területén használnak e félét, illetve a közbeszerzésben, a közpénzek felhasználásában. Tehát ilyesmire vonatkozott a kérdés, de ez nem igazán kapcsolódik a mikrofinanszírozás felhasználásához, illetve a mikrofinanszírozási intézményeknek a működéséhez. Azt gondolom, hogy nulla kell legyen a arány. Az egyetlen célja a mikrohitelnek az üzletmenet fellendítése. És itt 25 ezer alatti összegekről beszélünk, az elszámolhatóság, illetve a jogosultság szabályai szigorúan megvannak szabály, meg vannak határozva, tehát nulla kell, hogy legyen a hibarány. A másik pedig az igényre vonatkozott, a kérdés másik része. Akkor, amikor finanszírozzuk ezeket az eszközöket, akkor bizonyos földrajzi koncentrációs szabályoknak kell megfelelnünk, tehát az országok között megoszlanak a lehetőségek, de nem egyenletes ez az eloszlás. Valószínű például, hogy mondjuk Romániában a mikrofinanszírozásra jóval nagyobb az igény, mint amit mi ki tudunk elégíteni. Tehát valószínű, hogy ott már elértük a limitet. Aztán Olaszország, Lengyelország, Franciaország esetében szintén nincs elég forrásunk arra, hogy az igényeknek eleget tegyünk. Egyes országokban pedig alig van igény, legalábbis nem jelenik meg nálunk. Mert a pénzügyi közvetítők esetében megkapjuk az adatokat, de ami náluk nem csapódik le, az hozzánk sem jut el. A bankok a lehetséges együttműködési partnerénk ebben a körben. Aztán a kérdés úgy gondolom, ahhoz is kapcsolódott, hogy melyek azok az átmeneti csatornák, illetve típusok, amelyekkel elérjük a kedvezményezetteket. Végül is nem a bank a fő együttműködési kör, de bankokkal is együttműködünk ennek ellenére. A vállalati bankok például a vidéki területeken elég nagy lefedettséggel rendelkeznek. Ott, ahol a nagykereskedelmi bankok nem igazán aktívak már. Ami az akadályokat illeti. Mi akadályozza a mikrohitel területnek a bővülését? Az egyik fontos elem szerintem, hogy akkor, amikor létrejön egy piac, akkor a magánbefektetőket is be kell tudni vonni. Vannak nemzeti rendszerek, nagyon komoly támogatásokkal, és hosszú távon ez nem teszi fenntarthatóvá a mikrohitelezőknek a működését. Talán politikailag ez inkorrektnek hangzik rövid távon, de igazából nem tud kialakulni a piac, és úgy látjuk, hogy számos országban pont ez a probléma. Egy másik piaccal kapcsolatos probléma az, hogy akkor, amikor magasak a kamatok, és a mikrohiteleknél ez sokszor így van, akkor ez fokozza a kockázatot. Tehát nem is annyira a mikrohitelnek a, az árára kellene koncentrálni, hanem arra, hogy elérhető legyen. Alig tudok olyan esetet uniós szinten, ahol a mikrofinanszírozásban szinte nincs is eh, profit. Magasak egyébként a kamatok, sok tagállamban maximálják őket, és ezzel együtt nincs komoly pénz ebben a tevékenységben. Magasak a műveleti költségek, a működési költségek. A mikrofinanszírozók ezeket ki kell, hogy tudják fizetni, és pontosan ez drágítja a hiteleket. Uh, Madame Tessék, következő hozzászóló. Igen, tehát válaszolok a kérdésére az új szabályozással kapcsolatban. Valóban beszéltem a technikai segítségnyújtási platformról, amelyet most dolgozunk ki. És ennek a célja is az, hogy segítse az irányító hatóságokat, és motiválja őket, hogy támogassák ezt a finanszírozási eszközt, többek között a mikrofinanszírozási eszközt is. Tehát igen, ez része a munkánknak, és figyelembe vesszük. Tehát odafigyelünk a technikai segítség nyújtásra is, amelyet az irányító hatóságoknak fogunk nyújtani. Ami a kérdését illeti, talán Novák asszony majd kiegészít, hogy mi a helyzet a fiatalok részvételével a piacon. lehetőség van a részvételükre, a mikrofinanszírozás olyan lehetőséget biztosíthat számukra, amely egyébként nem állna rendelkezésükre, a bankok esetleg nem nyújtanának nekik hitelt. Például említenék egy példát, ahol egy asszony kisgyermek miatt máshol nem kapott hitel, de a mikrohitelt megkapta és be tudta indítani a vállalkozását. És bizonyára vannak hasonló esetek is. Köszönöm. Először is arról szólnék néhány szót, hogy milyen problémákat ö, problémák jelentkeznek az üzleti fejlesztés és kereskedelem terén, ö, például azok tekintetében, akik egy ideje már munkanélküliek, és elvesztették ezeket a készségeiket, ha esetleg korábban rendelkeztek is ezekkel. És párhuzamosan a projektek finanszírozásával Ezek az ügyfelek üzleti képzésben és adminisztratív támogatásban is részesülnek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy itt Európában nagyon fontos ez. Tudjuk, hogy Afrikában és Ázsiában minden egyszerűbb az emberek hagyományos tevékenységeket végeznek, és nincsenek jogi akadályok. Nincs társadalombiztosítás minden országban. A mi országainkban minden bonyolult ezek miatt, és az egyik fontos kérdés az lenne, hogy egyszerűsítsük a vállalkozás indításának a lehetőségét. ez mindenképpen nagyon fontos módja lenne az új munkahelyek teremtésének. Ugyanakkor az informális szektort is csökkentené, kordába terelné. Ami a mikrohitelezési lehetőségeket illeti, és a nehézségekkel küzdő célcsoportokat, diszkriminációval küzdő célcsoportokat. Ezek az emberek nem kapnak hitelt a bankoktól. Hadd mondjak egy példát, Franciaországban például 40 ezer aktív ügyfelünk van, 200 munkahelyet teremtünk hetente, és ügyfeleink között 5 százalék roma. Nem emlékszem pontosan a számokra, de, illetve a fiatalok arányára, de a nagy többség fiatal, és van egy speciális programunk a szegény közösségekben élő fiatalok számára, akiknek nagy része bevándorló vagy bevándorlók gyermeke. Egy olyan csomagot kínálunk számukra, amely tartalmazza a képzést is, az üzleti képzést, egy vállalkozás indításával összefüggő képzést, a finanszírozást, amely segít a vállalkozás megteremtésében, és további coaching tevékenységet, ami folyamatosan segíti őket, és ez nagyon fontos a sikerhez. Szeretnék még beszámolni a nehézségekről is. Valóban igaz, hogy a mikrokreditnek ki kell termelnie a saját költségét. Ez nem könnyű a fejlődő országokban. Hiszen ott magas lehet a kamat, és a mikrohitelek kamata 20-30 százalék is lehet. Kulturális okok miatt egyszerűen lehetetlen Európában ez, hiszen említenék egy régi történetet, amely még a reformáció korára nyúlik vissza a katolikusok és reformátusok közötti vitára. A reformátusok szerint a magas kamat egyszerűen erkölcsileg elfogadhatatlan. A déli országokban miért lehetséges ez? Azért, mert nagyon alacsony maga a hitel összege, és a kamat összege is ezért rövid távon kevés, tehát kis kölcs, ö, kölcsönről van szó, rövid a lejárat, és ezért maga a kamat ö, kevés összeget képvisel, alacsony összeget képvisel. Ez Európában így van, de vegyük Franciaország példáját, hogyha megkérdezem az ügyfelet, hogy fizetne 20%-ot, azt mondja, hogy igen, fontosabb számunkra, hogy hozzáférjünk a hitelhez, mint hogy alacsony kamatot kapjunk. Amikor a ö, refi- refinanszírozással foglalkozó bankokat kérdezzük meg, azt mondják, hogy nem, mert ez rossz képet mutat a bankról, és az emberek elítélnek miatt. tehát a bankok nem hajlandóak ilyen kamatok mellett hitelt nyújtani. Ezért nem nyújtanak 20-30%-os kamattal mikrohitelt. Ez fontos probléma. és a mikrofinanszírozási eszközöknek összhangba kell hozniuk ezt a követelményt, hogy a költségeiket kitermeljék egyrészt, másrészt pedig mégiscsak ezeket a szociális megfontolásokat is szem előtt tartsák tehát a szociális célokat is el tudják érni, és hogyha ö, szociális célokat helyezünk előtérbe, akkor a költségeket nem lehet kitermelni, ha pedig a KKV-kra fókuszálunk olyan projektekre, amelyek nem 5000 euró alattiak, hanem 150 ezer eurós projektek, akkor viszont már nem tudjuk a költségeket kitermelni. és ezért lemondtak a bankok e- erről a nagyon hátrányos ügyfélkörről, akik kaphatnának egyébként mikrohitelt. Még egy utolsó megjegyzés a kérdésére válaszolva, hogy melyek a fő kérdések a mikrofinanszírozás fejlesztése tekintetében. nagyon fontos a trendet megvizsgálni, globális stratégiáról van szó. Nem lehet, hogy a trendek közül egyet fejlesztünk, a többit pedig nem, mert akkor az korlátozza a fejlődést. Fontos tehát a jogi keretek megváltoztatása, ez azt jelenti, és megváltoztatni a közvéleményt, hiszen a közvélemény annak ellenére, hogy az elmúlt évek során igenis változott, még mindig úgy véli, hogy Európa olyan régió, ahol az embereknek munkával kell bért keresniük, és akik nem rendelkeznek munkahelyjel, az államnak kell gondoskodnia róluk. Mindenféle segélyek révén. Tehát a jogszabályok megváltoztatása, a közvélemény megváltoztatása, a közvélemény megváltoztatásához pedig rengeteg tájékoztatásra van szükség, helyes gyakorlatok kialakítására, amely ilyet interneten lehetne terjeszteni, és mindenféle egyéb információs csatornán keresztül. De ez a legfontosabb. Jelenleg nem vagyunk válságban, hanem a gazdaság jelentős változásának a szakaszában vagyunk. Ez egy nagyon fontos eszköz, az eszköze lesz az új gazdaságnak. Nem szabad elveszítenünk azt az előnyt, hogy ezt alkalmazzuk. Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem jelentkezik, mondja az elnök. Sem a szakértők, sem a kollégák, a képviselők részéről köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ez a kihívás, hogy elmozdítsuk Európát a növekedés felé és a foglalkoztatás növekedése felé, rendkívül fontos kérdéseket vet fel, többek között a helyi cselekvés kérdését, a kohézió, a mikrofinanszírozás megközelítésének kérdését. Az európai gazdaság finanszírozása rettenetesen fontos, úgyhogy remélem a következő parlament is meg fogja vizsgálni majd a kohéziós politikai keretek által kínált lehetőségeket, hogy továbbfejlesz a mikrofinanszírozást. Köszönöm szépen a részvételt, és az önök intézményére feltételezem tovább is számíthatunk e tekintetben. Nagyon érdekesek voltak a megjegyzési az egyes tagállamokkal kapcsolatban, illetve a jogi keretekkel és a politikai akarattal kapcsolatban is, mely szerint sok tagállam van ö, még, ahol nagyon hatékony lehetne a mikrofinanszírozás, és nagyon nagy szükség lenne erre. Talán itt ismét a bizottság térfelén pattog a labda, hogy operatív programokat és megállapodásokat kössön ezekkel az országokkal, hogy vessék be ezt az eszközt. Ezzel lezárnám ezt a napirendi pontot. Éppen időnk, időben vagyunk, hogy átérjünk az ötös napirendi pontra. Rátérnék tehát az ötös pontra. Itt van a bizottság Zerbel ura, az előadó itt van. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó. Rövid tájékoztatást adnék önöknek. Ezt a rendeletet március 3-án kapta meg a parlament a titkárság mindannyiunknak kiküldte, tehát ez a két hónapos határidő március harmadikán indult, tehát május harmadikán jár le. Kérhetjük persze ennek a két hónapnak a kiterjesztését. Ez a két hónap ugye a tanácsra és a parlamentre is vonatkozik, és emlékeztetnék arra, hogy ha régi fejlesztési, regionális fejlesztési bizottságként szeretnénk kiterjesztést kérni, akkor a kifogással kapcsolatban a következő ülésen április 1-én szavazni kell, és akkor az áprilisi plenárison, azt hiszem ez a második plenáris lesz, nem? Tehát akkor így kellene eljárni. Tájékoztatnám önöket arról, hogy nem kaptunk még semmilyen kérést, hogy kifogással legyünk a felhatalmazáson alapú jogi aktus tekintetében. Úgyhogy ma lesz a vita, és a határidő még nyitott, hogyha esetleg valaki kifogással szeretné élni. Utána egy állásfoglalás fog születni, tehát van még munkánk. Hogyha valaki kifogással szeretne élni, megteheti. A vita végén majd egy határidőt megállapítunk, és ha ez leáll, mindenféle módosító indítvány nélkül, akkor a bizottság szerepe lezárul, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktus két alkalmazhatóvá válik, miután lejárt a két hónapos határidő. Most pedig megnyitom a vitát és először Konstancának adok a szót az előadónak. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sokat mondott el a szervezeti kérdésekről. Hogy tegyem hozzá, hogy már decemberben megkaptuk a delegált jogi aktusokról az első tervezetet, és ennek alapján már tarthatunk néhány megbeszélést a tartalmat illetően. A javaslat nagyon sok igazából technikai jellegű kérdést fed le, amelyet egybefog egy közös delegált jogi aktusba, de ez nem igazán sürgős kérdés, hogy jogi aktussá lépjen elő a valóságban is, Úgyhogy igazából ez a működési programokat segíti elő, hogy a kohéziós politika céljai beteljesülhessenek. Talán nem mindenki nézte át ezt a delegált jogi aktust, úgyhogy három-négy pontot hagy emeljek ki. Például pénzügyi korrekciók, aztán mezőgazdaság és technikai segítségnyújtás, a menedzsment költségei és visszatérítései, az auditálásnak a tartalma és módszere, úgyhogy remélem ezzel jól példáztam, hogy amit az alapjogi aktusban lefektettünk, ez most technikai szinten is megvalósul. Természetesen a megbeszéléseinkben nagyon komoly viták is kialakultak, és gyakran felmerül a három függelék, amit a delegált jogi aktussal kaptunk. Az utolsó függelék a nyilvántartandó és tárolandó adatok listája. Számunkra megdöbbentő volt, hogy több száz oldalon keresztül kell a résztvevőknek kérdéslistákra válaszolniuk, úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy a bizottság nem tudná elmagyarázni, hogy miért nem lehetett ezeket a kérdéseket szűkebb körre szavni. És sajnálatos módon csak a múlt héten derült ki, hogy a nyílt tengeri halászokra is vonatkozik az adat nyújtási kötelezettség. Én azt gondolom, hogy már akinek komputere van, annak is hatalmas ez a kérdőív, nem szabadna, hogy ennyi kérdés legyen. Hát még így nem értem, miért nem tudták csökkenteni a kérdések számát. Aztán az árnyék jelöltókkal tartottam a kapcsolatot, nem volt ellenvetés, hogy valaki vissza akarta volna utasítani, vagy változtatni ezt a delegált jogi aktus. Úgyhogy én arra kérem itt akkor most a szakbizottságot, hogy kérem támogassák ezt. Ha ezt nem tesszük meg, és felszólítjuk a bizottságot, hogy egy másik jogi aktus terjesztem be, akkor leghamarabb szeptemberben érkezhet ez meg, ez pedig azt jelenti, hogy az év végén túl későn lenne már az, hogy megpróbáljuk ezt bevezetni a kohéziós politikába. Nem arról van szó egyszerűen, hogy az idén hogyan fizetjük ki az érintetteket, hanem arról, hogy a programokat a valóságban hogyan lehet projektekké lefordítani. Hiszen nincsenek tisztázva a, a, a működési projektek keretei. És azt hiszem, hogy pont a válság idejében ez nem felvállalható a régiók számára. Már az általános rendeletet illetően is láttuk, hogy nagyon nagy szükség van a bürokrácia leépítésére, különösen arra, hogy minden egyes alap együtt kerül kezelésre, ez fontos lenne. Úgyhogy a bizottság tudna válaszolni először a melléklettel kapcsolatban, és általában véve, hogy arra kérem a kollégákat, hogy ezt a delegált jogi aktust támogassák itt a parlamentben. Viszont szólítsuk fel a tanácsot arra, hogy közös álláspontot dolgozzon ki, hiszen szorít az idő, és gyorsan kell döntést hoznunk. Köszönöm szépen. Uh, I would like to, to give the floor to... Most uh, Lambert kollégának adnám meg a szót röviden. Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá, hogy Feszültség van egyrészt a között, hogy folytassuk le mindezeket a vitákat, tartsuk tiszteletben ezeket az elveket, amelyeket elfogadtunk az általános szabályzatban, és a másrészt pedig a gyakorlatias felhatalmazáson alapuló jogi aktusok között. Kérdezem a bizottságtól, meg tudják-e mondani nekünk, hogy milyen hatással jár, ha új vitát folytatunk le a részletekről. Tehát itt sok oldalról van szó. Mi a hatása ennek az új programok megindítására? Második kérdés. Meg tudnám magyarázni a bizottság azt a vitát, illetve tudná többet mondani arról a vitáról, amely a tanácsban folyt le. Némi legtájékozott vagyok e tekintetben, vagyis hogy a ö, tanácsban is ö, csökkentették a vitás kérdések számát. És kérdésem, hogy kinek kell teljesíteni ezeket a számadatokat? a, azok a kedvezményezetek, például a gazdák vagy a halászok, nekik kell ki, kitölteniük ezeket? Vagy teljesíteni ezeket? Ezt automatikusan meg lehetne tenni projekt szinten. Vagy rosszul tudom? Ezt kérdezném, köszönöm. Elizabeth, kérsz szót? Igen. Um, ich gehe auch noch mal auf diese Frage. Én is ezekre szeretnék válaszolni a függelékkel kapcsolatban, választ kapni. Valahogy össze kell fésülni a mellékletét a delegált jogi aktusnak, a, az adatokat nyilván tartását szabályzó jogi aktusokkal. Aztán engem nagyon érdekelne az, hogy összefésülték a megvalósítási jogi aktus a delegált jogi aktussal? Vagy most nagyon eltér a kettő? Számomra ez a fontos, hogy a delegált jogi aktus egy az egyben igazodik-e az elődjéhez általában véve nem bolintanék rá erre, de hogyha összeegyeztethető, akkor tulajdonképpen közvetett módon rábólintunk, de hogyha eltér a két jogi aktusnak a tartalma, hát akkor nagyon rossz hatással lenne a projektekre, úgyhogy ez számomra nagyon fontos lenne, mint kérdés. Köszönöm szépen, Olgyi Laszak az ECR részéről. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nem ismétlem meg, amit elmondtak a kollégák, mert tulajdonképpen jó részt ugyanaz az én észrevételem is. És Szívesen meghallgatom majd a konkrét válaszokat a pénzügyi korrekciókról, illetve az együttható kiszámításáról. Vagy hogy az ellenőrző testületek számára milyen konkrét információk kellenek majd. A cél az, hogy uniós szinten egységesen végezzék ezt a munkát. Tehát valóban el kell fogadni ezt a jogi aktust, viszont a kollégákkal egyetértek a mellékletek ügyében. Cornelia Ernst a GUE részéről. Köszönöm szépen. Már elmondták az árnyékelőadók, de ennek ellenére újra felteszem a kérdést, mert ez egy nagyon összetett kérdés. A hármas cikket illetően nem hallottam, de mi a helyzet ezzel a cikkel, a pénzügyi korrekcióval. Az ABC részt értem, de ez egyes esetekben hogy fog kinézni? Ezt így önmagában kell értelmeznem, vagy van ennek valami háttere, ami befolyásolja az alkalmazást? Úgyhogy nem értem ezt, nem tudtuk megbeszélni az árnyék előadókkal. Weber. Manfred Weber. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Elnök asszony, kedves kollégák, konkrét kérdésem lenne. Egy olyan kérdéssel kapcsolatban, ami nagyon fontos a jogalkotási munka szempontjából. Évekig húzódott a munka, a választási kampányban ki kellene domborítani azt, hogy Európa teljesít is, és támogatja a régiókat, de ugye az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy itt is ez a helyzet. Lenne egy konkrét példám, Krél asszony már említette, a halászati alapokat illetően a felszíni halászat és a nyílt tengeri halászok helyzetét ér, életően. A, értem, hogy mindent helyére akar rakni a bizottság, dokumentálni akar mindent. Nyilván ez nagyon fontos az auditálás számára, másrészt viszont a bürokráciát azért csökkenteni kellene, Úgyhogy az lenne a konkrét kérdésem, hogy a halászokat illetően a rendeletet vizsgálják át, és talán a kis volumenű halászatok esetében vegyék ki őket. Tehát ezt szeretném, hogyha fölvennék a napirendre. Elég lenne, ha ők nekik helyben visszajelezhetnénk és hogy jelezhetnénk az állampolgároknak, hogy igen, fölkarultuk a panaszukat. Egyébként mindent előadtak már a kollégák, amit mondani szerettem volna. Thank you, no more speakers on my list, so... Köszönöm szépen. Több hozzászóló nem szerepel a listámon, tehát Nikolász, a jövő az ön kezében van. Ha nem győz meg bennünket, akkor itt már decemberben tartunk gyakorlatilag ezzel az aktossal. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a világos probléma felvetéseket is, úgyhogy azokra koncentrálnék, amelyek fő kérdésként elhangzottak. A harmadik melléklet, ahol az adatok vannak, illetve pénzügyi korrekciók. Ezek az érzékeny pontok. Egy kis hátteret vázolnék fel a konzultációkról. A delegált jogi aktusok kapcsán, illetve a közös rendelkezésekkel kapcsolatban. Elég régen indult a folyamat, tudtuk, hogy itt a lényeg az időtényező. Tehát tavaly fél év környékén indult ez. Mintegy 15 egyeztető kört tartottunk, bevonva a tagállami szakértőket, és a delegált jogi aktusokat előkészítő utolsó kör táján a parlament is bevont, parlamentet is bevontuk, illetve még további fordulókat tartottunk az előadó részvételével. Az volt a célunk, hogy meghatározzuk az esetleges problémás területeket. Mert egy olyan delegált jogi aktus szerettünk volna megalkotni ennek eredményeképpen, amely már nem ütközik ellenkezésbe, illetve teljes mértékben indokoltnak minősíthető a szakértői munkacsoport számára. A hármas melléklet problémásnak bizonyult, és a tagállami képviselők szintén szóvá tették ez arra ösztönzött bennünket, hogy nagyon alaposan felülvizsgáljuk a teljes tartalmat. Tehát, hogyha visszatérünk két-három verzióval ezelőtti állapotokhoz, jelentősen hosszabb volt a melléklet, mint most. Úgyhogy eléggé meg kellett tisztítanunk. 130-135 mezőből állt, most azt hiszem 113-ra szűkült ez a kör. Úgyhogy alaposan felülvizsgáltuk, és mindent kivettünk belőle, ami nem volt egyértelműen indokolható. Olyan értelemben, hogy az irányítóhatóságnak valóban szüksége van-e az illető információkra, hogy a feladatát elláthassa. Talán itt félreértésről van szó, azt tekintve, hogy kinek kell az adatot szolgáltatnia, vagy kitöltenie. Itt arról van szó, hogy az informatikai monitorozó rendszer amelyet az irányítóhatóság hoz létre és működtet, milyen információkat ad bemeneti adatként. Tehát itt minimál mezőkört rögzítettünk a monitorozó rendszer adatainak a nyilvántartására. Akkor, amikor az informatikai rendszerét beállítja az irányítóhatóság, akkor gondoskodnia kell arról, hogy beviteli lehetőség legyen ezekbe a mezőkbe. Tehát itt most nem az érintett halászok vagy az egyes KKV kedvezményezettek feladata, hogy kitöltsék ezeket az adatokat, hanem az irányító hatóság feladata. És mindhárom alapot bele kell érteni ebbe a körbe. Mert közös irányítás és ellenőrzési rendszer van érvényben, a kohéziós alap, az ERFA, az ESA, illetve az e MFF. Tehát ezt a teljes kört lefedik ezek a rendelkezések. Viszont a mellékletből kiderül, hogy egyes mezők nem mind a négyre vonatkoznak, mert nem alkalmazhatók. Nem relevánsak a szempontjukból. Emellett a tagállam olyan döntést is hozhat, amely egyéb mezőket hatályon kívül helyez. Például, ha úgy dönt a tagállam, mi nem ezt akarjuk, nem szorgalmazzuk, de úgy dönthet a tagállam, hogy az egyszerűsített költségelszámolást nem alkalmazza, vagy egyes pénzügyi eszközöket nem alkalmaz, akkor kiesnek mezők. Tehát ez egy lehetőségkör a tagállam számára. Az adatgyűjtés struktúrát megvalósítására. Úgy gondoljuk, hogy az irányító hatóságnak a feladatai ellátásához, illetve a bizottság felé a beszámoláshoz ezekre van szüksége és az Európai Bizottság a parlamentnek, a tanácsnak is ilyen struktúrában számolhat be. A pénzügyi eszközök esetében ott, ahol meg, meg akartuk erősíteni az adatoknak a körét, tehát mindaz, ami a CPR-ben szerepel, és szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi eszközök működését nyomon tudjuk követni. Valamint a különböző mutatók ezeknek a szükséges köre szerepel itt. Követnünk kell, hogy a programok hogyan teljesítenek. Az eredményorientált megközelítés is azt igényli, hogy a mutatókat megfelelően kell kialakítanunk. A teljesítménymonitorozás csak úgy működhet jól, hogyha megbízható adataink vannak amelyekből előállíthatjuk a mutatókat. Tehát minden mindennel összekapcsolódik ebben a körben. Úgy tekinthetjük tehát, hogy minden indokolt, és megfelel a végrehajtási aktus tartalmának pontosabban itt a delegált jogi aktusban rögzítjük az informatika minimum tartalmát, de különböző intervenciós kategóriákkal is összefügg ez például más delegált jogi aktusokból. Ellenőriztük a, azt, hogy egybevágjanak az adatok. Aztán az e-kohézió, mint egyszerűsítési módszer, a kedvezményezettek életét könnyíti, lehetőséget ad, nem kötelezettséget, csak lehetőséget, hogy adatokat szolgáltassanak az illetékes hatóságok számára elektronikus formában. Tehát akkor, amikor a kedvezményezett adatot szolgáltat, mikor beadja a kifizetési kérelmét, akkor ezt online módon megteheti, nem kell papíron. Ez egyszerűsíti az eljárást, mert egy egységes beadásra van lehetőség. Úgyhogy e-kohéziós lehetőséget kapnak a tagállamok, a kedvezményezettek adatainak a kezelésére, és ez az általuk üzemeltetett informatikai rendszeren belül működhet. Ami azt jelenti, hogy online lehetőséget kapnak. Úgy, hogy ez megfelel az egyébként működő rendszernek. A halászati alap terén mivel tudtuk, hogy épp a halászatban különösen megterhelő az adatszolgáltatás, de hangsúlyozom, hogy nem a halászok, nem a kedvezményezettek számára, hiszen nem ők viszik be az adatokat. A halászati alapoknál az ESA, ERFA és az egyebek egy része nem releváns, mert a teljes kört lefettük, de akkor, amikor a tagállam kiépíti a maga rendszerét, akkor arra kell figyelemmel lennie, hogy ez a rendszer képes kell legyen az összeszükséges információ gyűjtésére és rendszerezett kezelésére, mind a négy alap esetében. Ami pedig a pénzügyi korrekciókat illeti, én azt gondolom, hogy a pénzügyi korrekció körén belül itt a teljesítménykeret a kiemelt. Tehát a közös rendelkezésekről szóló rendelet úgy szól, hogy a programok lezárásánál, hogyha nem teljesültek a célok, és jelentősen alul teljesültek már szóval, akkor pénzügyi korrekcióra kerül sor. A delegált jogi aktus határozza meg, hogy a pénzügyi korrekciókat hogyan fogják megállapítani. Ez esetben az történt, kialakult a mechanizmus, bizonyos alulteljesítési mérték mechanikusan összekapcsolódott a korrekcióval. Tehát nem kell esetenként eljárni, megítélni. Hanem erre létezik egy konzisztens eljárás. Az átlagos mutató teljesítés az alapja ennek, a forrás felvétel, illetve felhasználás alapján. Úgyhogy az együttható korrekcióhoz kapcsolódik. Ezt elfogadta a csoportunk, miután leegyeztettük. Az esetleges anomáliák elkerülése érdekében nem akartunk túl automatizálni a rendszert, tehát úgy rendelkeztünk, hogy ott, ahol arányosságot lehet figyelembe venni, ott a korrekció csökkenthető. Ez rugalmasságot biztosít. Hogyha az alulteljesítés olyan korrekcióhoz vezetne, amely a körülmények között mégsem indokolt, akkor alacsonyabb szintre módosítható. Aztán a többi pénzügyi korrekciót illetően a súlyos szabálytalanságok, rendellenességek esetében a melléklet úgy rendelkezik, hogy a jelenlegi ellenőrzési módszertant követi. Hogyha súlyos hiányosságokat tárnak fel, ezeknek a súlyosságától függően a pénzügyi korrekciók arányosak. Végül annak a sürgősségét hangsúlyoznám én magam is, hogy ezeket a szabályokat életbe kell léptetni, hiszen a tagállamok a rendszereiket működtetni kell, hogy tudják, és tovább kell, hogy tudjanak haladni a programok végrehajtásában. Egy egyszerű példa, hogyha nem tudja a minimális informatikai előírást, nem ismeri a informatikai minimumot a tagállam, akkor elakad a munkában. És a pénzügyi eszközök esetében is létfontosságonak tartjuk, hogy a teljes szabálykör rendelkezésre álljon. Hogy a tagállamok előkészülhessenek a pénzügyi eszközök létrehozására, a végrehajtó testületek, illetve hatóságok felállítására ezek nélkül, a fontos szabályok nélkül nem tudnak előrelépni a programokkal. A kiemelt projektekkel hasonló a helyzet. Hogyha a módszertant nem hozzuk rendbe, akkor a bizottság, illetve a tagállam munkája is leáll addig, amíg ezt nem tisztázzuk. Tehát itt az a cél, hogy a delegált jogi aktus elkészüljön és hatályba lépjen még itt a parlamenti szünet előtt. Máskülönben elcsúszik a programok végrehajtása, mint egy fél évvel. Köszönöm. Elnök? Elizabeth észrevételére, Nikolász, mint hogyha nem válaszolt volna a különböző aktusok közötti összhangot tekintve. Nos, erre azt tudom mondani, hogy természetesen a delegált jogi aktusok, a hármas melléklet és a különböző elemek között megvan az rendszer, Az intervenciós kategóriák és egyebek vonatkozásában. De a feladatunk, hogy teljes legyen a konzisztencia, és nincs tudomásunk eltérésekről vagy ütközésekről. Tehát az alapszándék az volt, hogy meglegyen az összhang. Nagy kihívás egyébként hogy ezek a részletes szabályok részben delegált jogi aktusban, mások végrehajtási aktusba kerülnek különböző hatába lépési ütemekkel. Az implementáló jogi aktusok a modellre és az intervenciókra vonatkoznak, tehát a többsége az intézkedéseknek komitológia segítségével kerül meghatározásra. Tehát a delegált jogi aktus hozza az alapvető megoldást, és a többi legfeljebb végrehajtási jogi aktusba kerülhet. Tehát az elképzelés az, hogy összhangban történjék ez. Köszönöm. Elnök Elizabeth. Frage. Igen, megint lenne egy konkrét kérdésem. Most az a hátteret illetően, azok az adatok, amiket kihúztak a delegált jogi aktusból, mert azt mondták, hogy egyszerűsítsük. Tehát az eredeti javaslathoz képest, amit kihúztak. Ez azt jelenti, hogy ezeket az adatokat egyáltalán nem kell majd beszolgáltatni, vagy a megvalósítási jogi, a, végrehajtási jogi aktusban ugyanezeket az adatokat ennek ellenére lekérik. Tehát visszaköszönnek-e ezek az adatok, amiket kihúztak a delegált jogi aktusokból a végrehajtási jogi aktusokban. Köszönöm, a Celler. Igen, na most azt hallottuk, hogy a delegált jogi aktus, ami a keretrendeletet illeti, abszolút fontos. Úgyhogy most már nem csak arra a rendeletre vonatkozik, amiért mi vagyunk a felelősek, meg a foglalkoztatási bizottság, hanem a mezőgazdasági bizottság tevékenységére is kihat, és a halászati bizottság, és a halászati alap ra is. A következő a kérdésem. Az ezekért a területeket felelős kollégákkal egyeztettek, semmi kedven megszavazni valami olyasmit, ami után, amiért aztán arcon csapnak, úgyhogy Szeretném, hogyha garantálni tudnák, hogy akik felelősek ezekért a területekért, azokkal már egyeztettek. Ha most nem bólintunk rá, fél éves késésbe leszünk. Én azt mondom erre, hogy hát én engem ez nem riaszt el túlságosan, ugyanis arról van szó, hogy amíg az operációs programok létrejönnek, felállnak, addig úgyis eltelik egy kis idő. És hogy azok alapján konkrét projektek jönnek létre, ehhez megint időre van szükség, és akkor most előttem van az elnök asszonynak és a Költségvetési Bizottság elnökének a levele, hogy mik a finanszírozási lehetőségek 2015-re, ott a közvetlen kifizetéseket illetően azok a kifizetések esettékesek, amikkel még lemaradtak az előző periódusban, és nem az újak. Tehát még egyszer, az, hogy plusz fél év lesz-e vagy nem, számomra ez nem döntő tényező de a mezőgazdasági és a halászati szakbizottsági kollégákkal egyeztessenek, ez fontos számomra, ezen kívül <clears throat> hallgassuk meg, és kapjuk meg a véleményünket, és arra reflektáljunk. I could, uh, inform you. Ezzel kapcsolatban el tudom mondani, neked, Joachim, hogy rögtön kiküldjük ezt a bizottságoknak, és tőlük nem kaptunk semmilyen kifogást. Nincs több megjegyzés és kérdés, akkor Nikolász kérlek, hogy a záró hozzászólást tegyed meg. Igen, csak visszatérve a végrehajtó aktusra, két dologról van szó. A felhalmozáson alapuló jogi aktusnál a minimális követelményeket határozzuk meg, például az információtechnológiai kapacitást az irányító hatóságnál, és hogy legyen kapacitásuk ezt fenntartani. A végrehajtási aktuson keresztül nem tehetünk semmit, ami ehhez bármit is hozzátesz. Nem tehetjük meg, nincs is, nem is áll szándékunkban, és ez nem is fog megtörténni. Ebben a mellékletben a maximumot említjük meg az adatokkal összefüggő követelményekkel kapcsolatban. Tehát maguk a hatóságok hozzáadhatnak további mezőket, ha úgy vélik, hogy megkönnyíti ez a program menedzselését ami a kötelező kapacitást illeti, a számítógépes rendszer esetében ezt a felhatalmazáson alapú jogi aktus meghatározza, és máshol erről nincs szó. Ami az idő kérdését illeti, Zeleszez úr kérdésére válaszolva, nem osztjuk azt a véleményét, hogy mindegy, hogy tudunk-e haladni, vagy nem. Természetesen szerencsétlen jelzést biztosítana, hogyha a jogi csomag teljességét nem tudnánk most véglegesíteni. És nem csak elvont, hanem praktikus, gyakorlati szempontból is, hogyha nem áll rendelkezésre az egész keret, akkor ez hátrányosan érinti a tagállamokat, akik szeretnék elkezdeni a programok végrehajtását. Nagyon is reméljük, hogy az első programokat elfogadják a következő néhány hónap során és szeretnénk, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen nagyon gyorsan el, ezután elkezdeni a végrehajtást, amint tudják, Bizonyos programok tekintetében programok sürgősek, például az ifjúsági kezdeményezési program tekintetében, ahol nagyon fontos, hogy ez minél előbb elinduljon, és nagyon negatív következményei lennének, hogyha ez nem történne meg, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez elkerülhessük. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök az, hogy nincs több megjegyzés. Elnézést, meg van egy kérdés az előadóhoz. Igen, lenne egy záró megjegyzésem. Hallottuk az előadót, az árnyék előadót, volt egy csomó trialógusunk az általános rendeletről. Lehetett volna ez korábban? mert először a tanács nem akarta, és igazából még múlt év vége előtt sikerült lezárnunk. Ez nagyon fontos volt az operációs ö, programok szempontjából, és akik a partnerségi részért voltak felelősek, illetve azok a részek már a ciprusi elnökség előtt lezárultak, úgyhogy az operációs programoknak a helyzete már egész régen tisztázott, és egyáltalán nem igaz az, hogy a régiók nem állnak készen arra, hogy az operációs programokat megvalósítsák. Nagyon is sokan készen állnak ezzel, és az operációs programoknak a megvalósításával munkálkodnak. Nem akarom azt az üzenetet küldeni, hogy a választások előtt ilyen rövide képtelenek vagyunk dönteni erről a delegált jogi aktus kérdésről. És egyetlen halász, egyetlen gazda, egyetlen mezőgazdás sem képes 120 kérdésre csak így válaszolni, és egyáltalán nem érdekel engem, hogy fél évvel később tart, vagy sem. Ö, nagyon rossz ez a hozzáállás, nem küldhetünk ilyen üzenetet, ö, mindig is figyelembe vettük a halászati bizottság véleményét, és másokat is nem tudom, mert nem tudok a nevükben nyilatkozni, de a mi prioritásunk az, hogy a lehető leghamarabb legjobb munkát végezzünk, és a régióknak lehetőséget adjunk, hogy még az idén megkezdjék a projekteket. Jó, Konstance. Eh, Köszönöm, Konstance. Szeret... Elnézést, Lambert is szót kért meg, tessék. Dank u wel. Mm, eh, graag nog eigenlijk twee eh, Köszönöm szépen. Két kérdést említenék fel. Az egyik a tanácssal kapcsolatos. Ez a szöveg, amely most itt van, ezt és jobba hagyott a tanács, ez nem fog már megváltozni? Erre szeretnék világos választ. És hogyha ez így van, akkor Felmerült néhány kérdés, van némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy ezt nem fogják-e újra tárgyalni. Tehát erre is időt kell szánni. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás, amelyet annak idején megkötöttünk, a szabályozással kapcsolatban és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban. Fontos, hogy mérjük a teljesítményt. Most más a rendszerünk, ez egy ex-ante rendszer. Számos kérdést már előre lehet tisztázni. Meg tudjuk nézni, hogy szükség van-e korrekcióra, kiigazításokra, stb. Nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni a rendszert. Mi meghoztunk egy döntést annak érdekében, hogy intelligensebb, fenntarthatóbb, zöldebb irányba mozduljunk el. Hogyha mindezeket együtt vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy ilyen módon kívánunk eljárni. Tehát, hogyha mindezeket meg akarjuk valósítani egy projektnél, akkor nem kell minden egyes elemét külön értékelni. Amikor ezt előkészítjük, akkor azt kell megnézni, hogy hol van a felelősség. Ez a lényeg a KKV-k számára, hogy megfelelő támogatásban részesüljenek, nem csak, hogy papírokat kelljen kitöltögetniük egyiket a másik után. A bizottság is említett egy kérdést, nevezetesen az irányító hatóságokkal kapcsolatban, hogy mi az ő munkájuk, és ők milyen munkát végeznek a, a tagállamokban. Biztosítanunk kell, hogy zöggenőmentes legyen a munkájuk. Különösen, hogyha úgy látszik, hogy rossz fordulatot vesznek a dolgok. Úgy tűnik tehát, hogy összefüggés van az irányítás, a célok és az alkalmazott mechanizmusok között. Mindezt tekintetbe kell tehát venni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban. Közelednek a választások, tehát valószínűleg az év vége felé fog ennek egy része terítékre kerülni, ami a részleteket illeti. Ezek lehet, hogy csak később kerülnek elfogadásra. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy Ugye vannak partnerségi megállapodások, amelyeket már be, beadtak, és forrásokat már jóvá hagytak. Nem hiszem, hogy további terheket kellene teremtenünk. Új menedzsment rendszerhez kell alkalmazkodniuk az embereknek. Nem kellene még tovább bonyolítani az emberek munkáját. Azt javasolnám tehát, hogy működjünk együtt az végrehajtás érdekében, biztosítsuk, hogy ne ö, teremtsünk mi magunk akadályt. Hogyha van ö, megjegyzés, akkor gyorsan ö, ö, meg kell azokat oldanunk, hiszen már csak néhány hetünk van. Köszönöm. Mielőtt lezárom a szülést, Nikolást kérdezem még, hogy van-e hozzáfőzni valója-e. Köszönöm. Múlt pénteken be tudtuk mutatni a strukturális aktusok munkacsoportnál ezt a három felhatalmazáson alapuló jogi aktust, és nem volt jelentősebb probléma, nem merült fel sem jelentősebb probléma általánosságban támogatták a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tartalmát, és az volt az általános vélemény, hogy a bizottság megfelelőképpen figyelembe vette a szakértői üléseken és a tagállamok részéről elhangzott megjegyzéseket az eljárás korábbi szakaszában. Köszönöm. Viktor, nagyon röviden, mert most már le kell zárnunk ezt a rendi pontot. Igen, nagyon röviden köszönöm. Azt hiszem, hogy semmilyen további vitára nincsen szükség, hiszen Hónapok óta beszélünk már erről. Nagyon bonyolult és összetett kérdésekről állapodtunk meg. Most már a Regi Bizottság utolsó üléseihez közeledünk, hogyha nem fogadjuk most el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, túl késő lesz. A következő parlament legalább fele újoncokból fog állni. El nem tudom képzelni, hogyan tudnák gyorsan és hatékonyan megoldani ezeket a kérdéseket, amelyek az új képviselők számára nem lesznek annyira ismertek. Ezért szeretném, hogyha ezt örökségként adhatnánk át a következő parlamentnek, hogy ezt lezárjuk, és ők elkezdhetik végrehajtani. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. A határidőt Joachim, szeretnél még valamit mondani? Tessék. Akkor már hagyd mondjak valamit. Kaptunk egy listát arról, hogy a strukturális alapokat milyen arányban használták föl az egyes tagállamokban. És vannak olyan tagállamok, ahol 50%-át szívták fel csak a palapoknak. Ha folytatjuk az N plusz 2-t és az N plusz 3-at, ha meg akarjuk valósítani, akkor utána kell egy értékelés még. Ugyanakkor az operációs programoknak a tartalmát most ismertetik, de hát ezt a strukturális alapok szabályai fektetik le. Itt technikai kérdésekről van szó. Ez hatalmas kérdés, nagyon tapasztalt feldolgozókra van szükségünk. Nem vagyok benne biztos, hogy még inkább el akarjuk aprózni a strukturális alapokat, hiszen nagyon jó lenne azt tudni, hogy még így is lehet gyakorlatban alkalmazni az alapokat, hogy ennyire szétterítjük őket. Very much. So the deadline is 20... Va- valóban, tehát a határidő március 21, és ismételném, hogy számunkra nem túl értelmes hosszabbítást kérni, mert az nem jelentene különösebb előre lépést. Tehát az elásfoglalásra irányuló javaslatot be kellene adni. De természetesen mindenkinek jogában áll kifogással élni, mindenki megkapta a tájékoztatást, és ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Megismétlem, hogy 21-e dél a határidő május, és Konstanca volt a társelőadó, tehát hozzá lehet még fordulni. Most pedig, illetve határidő március 21, a következő felhatalmazáson alapuló jogi aktusra szeretnék átlépni. Itt is két hónap a határidő március 4-én küldte ki, tehát ez május 4-ét jelent, nem tudom, hogy valaki ehhez hozzá szeretne ezt szólni. Az előadó nincs itt, az árnyék előadót kérdezem, hogy kére szót. Mári Terez, van itt Francesca, De Angeles, Alfonzi úr. Szeretne valaki hozzászólni, vagy pedig a bizottságnak adjak szót? Nikolász, Szeretne hozzászólni? Erről a delegált jogi aktusról röviden el tudom mondani a lényeget. A bizottság ez esetben összhangban jár el az ETC rendelettel. Az öt költség kategóriára az elszámolhatósági szabályokat rögzítjük, ami a bizottság kötelezettsége feladata, hogy megalkossa egy adott időpontra. Ez március 1 -e, a notifikációs határidő. A közös szabályrendszer a fő költségterületeken elősegíti majd az LTC programok végrehajtását. Én nem látok vitatott ügyeket itt jelenlegi gyakorlat folytatásáról, a jelenlegi szabályok megtartásáról van szó, szakértői körben tisztáztuk elnök, tehát az eljárás ugyanaz, március 21 dél a határidő azon tagok számára, akik ellenvetéssel szeretnének élni. Következik a hetes napi rendi pontunk. Szintén delegált jogi aktusról van szó, az ERFA szabályairól. Itt van az előadónk, és Jánó Abrichtet kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. Igen, ez egy konkrét delegált jogi aktus, a bizottság tevékenységének alapján. 0,25%-a a keretnek elosztandó innovatív intézkedések között a fenntartható városfejlesztés területen. A bizottsággal dolgozunk az ügy részletein. A végleges változat hamarosan előáll, és néhány módosításra hívnám fel a figyelmet. Illetve a bizottságtól nem is a vita újra nyitását kérne, hanem csak, hogy térjen erre ki. Mert ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes mértékben szükséges. Hogyha a következő 5-6 hónapban sikerül megállapodnunk, akkor a bizottság elkezdi kidolgozni, ez további 3-4 hónap, tudjuk, hogy megy. Nem is 6, hanem inkább 8-9 eh, és egyéb hónap szám jöhet ebből ki. Tehát meglehetősen elfogadhatónak találom, nem látok benne veszélyt, innovatív intézkedésekről van itt szó. Hosszú vitát követően a bizottság módosította a definíciót. Egy megbízott entitás a pénzügyi rendelet alapján viszi ezt a feladatkört. Meghatározták a témaköröket, a azokat a témákat, amelyeket el lehet érni. Meghatározásra került, hogy ki a legitim résztvevő. Néhány észrevételt, illetve kérdést szeretnék most intézni a bizottsághoz. Az egyik a társfinanszírozási arány. Az első verzióban benne volt, most eltűnt. 80%-ról van ez szó? Vagy a rendelet másik részéhez kapcsolódik ez a megfelelő szabályal? Az első verzióban derogációs lehetőséget kaptak a kis tagállamok, ez most kikerült. Értelmezés kérdésévé vált a rendelet többi részével együtt. Aztán az egyes évekre való igénybe vehetőség. 330 millió a teljes összeg, és a FTT-ben ez 7 évre szerepel. Az a kérdés, hogy hogy lehet ezt konkrét évekre felosztani. És a működési költségek hogyan alakulnak. A szakértői panel az illetékes, hogy megválaszolja ezt a kérdést. Melyek az odaítélési kritériumok? Ez tehát a szakértői panelre tartozik, illetve a pályázatok kiírása 7 év alatt mit fog majd jelenteni, hány pályázati kör lesz. Ezek a fő kérdéseim. De azt hiszem a bizottság kifejtését meghallgatva előadóként én azt javaslom, hogy ez maradjon így, tehát ne húzzuk tovább, ne halasszuk. Elnök Nikolász. Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet más irányba halad, mert arról szól, hogy az innovatív városfejlesztést hogyan tudja támogatni az Európai Bizottság. Az egyik ok az eltérésekre. Az, hogy a végtermék is másképpen néz ki az előzőekhez képest. Elgondolkodtunk részben azon, hogy hogyan kellene ezt végrehajtani, másrészt pedig szerettünk volna ragaszkodni a felhatalmazási körhöz. Az első témában, ahogy az előadótól hallhattuk, élünk a lehetőséggel a közös rendelkezések alapján, hogy közvetett irányítás alá vonjuk ezt a területet. Ami pedig a pénzügyi rendeletet illeti, ennek alapján a bizottság valóban lehetőséget kap arra, hogy delegálja egy megbízott entitásra az irányítást. Úgy gondoljuk, hogy ez a leghatékonyabb végrehajtási módszer. a felhatalmazáson alapuló jogi aktusba a társfinanszírozási arányoknak a delegált kezelését már nem vettük be, mert úgy gondoltuk, hogy erre nincs szükség. Az eljárási lehetőség megvan, illetve nem lett volna helyén való, hogyha beépítjük ezt, mert akkor a pénzügyi rendelettel összhangban nem tudtuk volna ezt kezelni. Tehát nem rögzítettük a társfinanszírozás arányát, hanem a pénzügyi rendeletre bíztuk. Sőt, változtathatóvá tettük, akár pályázatonként. Indokolt esetben el lehet térni a társfinanszírozási arányt tekintve a különböző pályázatokban a tapasztalatok alapján természetesen. A kis tagállamok esetében azért változott a helyzet, mert a szöveg megalkotása során 50 ezer volt a minimális lakosságszám, és itt az Eurostat módszerét követtük. Közösen, egységesen meghatározták a városok fogalmát, az OECD, illetve az Eurostat közös megoldást talált. Ez nem jelent anomáliát kisebb tagállamoknál sem, Máltán például, vagy Cipruson. Baleta és Nikosia is megfelel ennek a definíciónak. aztán lehetőséget biztosítunk a városi önkormányzatok csoport alkotására, ott, ahol 50 ezer alatti a lakosság létszáma. Ott egy csoportosulást hozhatnak létre. Tömörülhet két-három önkormányzat. Hogy megfeleljen a kritériumnak. Hát úgy tekintettük, hogy itt nincs derogációra szükség, sőt tulajdonképpen összefüggéstelenné tette volna megközelítésünket. Nem bocsátkoztunk további részletekbe, a szakértői panel és a pályázati körök létszáma, száma vonatkozásában, mert ezt nem tekintettük a felhatalmazáson alapuló rendelt lényegi kérdésének, hanem tulajdonképpen a bizottság, illetve a megbízott entitás között alakulnak majd ki a részletek. A bizottság oldaláról szeretnénk arról gondoskodni, hogy a kiválasztási eljárás megfelelő alapon lefolytatható. És a parlamentet pedig tájékoztatni fogjuk a végrehajtásról. és kikérjük majd a végrehajtásban a parlament tanácsát az egyes téma körökben. Elnök, köszönöm. Kornélia Kércot. Ja, fi- Igen, köszönöm szépen. A bizottságot, illetően megint lenne néhány kérdésem. Én azt arra szeretnék rákérdezni, hogy ők egyezményt szeretnének kötni. A második pontban azt mondják, hogy van egy szakértői grémium, és a bizottság beleértés egyetértésével kell ezt összeállítani. Most meg azt mondják, hogy mindenképpen részletezni akarják, hogy hogy áll ez össze, de ehhez javaslatot kell tenniük, és rangsorolniuk kell az embereket. Ugyanabban az irányba fognak gondolkozni, mint eddig, vagy mi lesz ezekkel a javaslatokkal? És hogyan állítják össze pontosan ezt a listát? Tehát, hogy néznek ki a javaslatok alapján? azok, akik szerepelnek ezen a listán. Talán mondhatna valamit ezekről a szakértői listáról. Um, yes, please. Sorry. Igen. És még a társfinanszírozást illetően önök azt mondják, hogy a tendereztetés alapján modulálják. Azért van ennek egy határa, hogy meddig lehet ezt? Hogyha a társfinanszírozás nagyon alacsony, akkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán az érített régió tud-e reagálni. Ez egy nagyon fontos kérdés hogy ezt az egészet hogy lehet megtenni. Eine breitere, wie soll ich sagen, Spanne, die im Auge. Tehát van-e valamiféle spektrum, amiben gondolkozik a bizottság? Yeah, thank you for the... Igen, köszönöm szépen a további kérdéseket. Azt gondolom, a kulcselem a bizottság számára az volt, hogy felügyelhető legyen a kiválasztási eljárás. Ez volt a nagy döntés természetesen. Gondoskodni akartunk arról, hogy az innovatív városfejlesztésből érdekes projektek alakuljanak ki, és hasznosnak bizonyuljon az eljárás. Úgyhogy a felhatalmazáson alapuló aktusokban igyekeztünk erről gondoskodni a megbízott szervezet a pályázat kiírása, illetve a végrehajtás során ezt szem előtt tartva kell, hogy eljárjon. A bizottság lehetőséget kap az egyes pályázatok áttekintésére, és a végleges döntést a meghatalmazott szervezet hozza meg a bizottsággal egyetértve. Ez közvetlen befolyást jelent a bizottság részéről a döntésbe természetesen figyelembe véve a panel ajánlásait. Szerettük volna minél átláthatóbbá tenni ezt az eljárást. A szakértői panel széles tapasztalatokra, szakértelemre támaszkodhat. De végül is a bizottság győződhet meg arról, gondoskodhat arról, hogy a kitűzött célokat teljesítse is ez az eszköz. Tehát létrehozunk itt egy olyan keretet, amely nem egyszeri eljáráshoz vezet, mert számos ilyen kiírás, illetve pályázat lesz. Levonjuk a tapasztalatokat, és finom hangoljuk majd. Szükség esetén módosíthatjuk is a felhatalmazáson alapuló jogi aktust hogyha valami kimaradt volna, vagy valamit módosítani, javítani kell. Ez nem kizárt. A társfinanszírozást illetőleg, mint minden a pénzügyi oldalon, a pénzügyi rendelet hatája alá tartozik, de az ügyben, hogy az önrészek ne legyenek túl magasra előírva. Igyekeztünk értelmes megoldást kitalálni. Tehát ne legyenek olyan kiírások, amelyek az önkormányzatok nagy többségét kizárják. A cél az, hogy működjön ez. A társfinanszírozás mértéke éppen ezért a sikerhez megfelelő mértékű kell, hogy legyen. Elnök, van-e más észrevétel, vagy ilyen szeretnél egy végső észrevételt tenni lezárva a témát? Amennyiben nem, akkor ugyanaz az eljárás március 21 dél a határidő. Akik ellenvetéssel szeretnének élni, addig megtehetik. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontunkat, és három órakor folytatjuk majd az ülésünket a román regionális fejlesztési miniszterrel tartunk eszmecserét. Ezzel a délelőtti ülésünket berekeztem. Köszönöm szépen.